Buenos días, kollega. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Nagyon sok munkánk és nagyon sok érdekes témánk van ma délelőttre. Az eh, ENSZ eh, keleti partnerségi országában tartózkodó ENSZ koordinátorokkal eh, tartunk eszmecserét. Üdvözlöm Szultánogló asszonyt, aki az ENSZ helyettes főtitkára, illetve a regionális igazgatóság vezetője, az ő kollégája is itt van, koordinátorként, aki a keleti partnerség országaival foglalkozik. Ukrajnával Daniel Volker foglalkozik, Moldáviával Gercseva asszony, Grúziával Eszkott úr, Örményországgal Uszetó úr, Azerbajdzsánnal Sprojk úr. A koordinátorok lényegében az ENSZ kiküldött nagykövetei koordinálják az ENSZ fellépéseit ezekben az országokban, illetve a különböző ügynökségek programjait. Az ENSZ-t képviselik a kapcsolattartásban a helyi hatóságokkal. Mi szeretnénk megismerni az ENSZ által végzett legfontosabb tevékenységeket ezekben az országokban, és szeretnénk megtudni, hogy hogyan értékeli az ENSZ a helyzetet ezekben az országokban. Kelet-Ukrajnával szeretnénk először foglalkozni, a legutóbbi napok fejleményeivel, illetve szélesebb körben a jogállamisággal és az emberi jogok kérdéseivel. Szeretnénk, hogyha őszinte értékelést és kritikus értékelést adna az Európai Unió és az ENSZ felépéseiről a koordinátor, és beszélne a hiányosságokról, és arról, hogy hogyan lehet ezeket az intézkedéseket hatékonyabbá tenni. hiszen ezek kiegészítő jelleggel kerülnek végrehajtásra a különböző ügynökségek munkájával. Először Szóten Ogló asszonynak szeretném megadni a szót. Kérem, hogy mutassa be az ENSZ tevékenységét és prioritásait a keleti partnerség országaiban, és utána pedig a rezidens koordinátoroknak szeretném megadni majd a szót, hogy a legrelevánsabb aspektusokról tájékoztassanak minket, utána pedig vitát tartunk. Szoltanogló asszony 5-7 percben kérem, hogy mondja el az expozéját. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, az igen kedves bemutatást. Valóban azért is köszönettel tartozom, hogy meghívtak erre az eszmecserére itt az Európai Parlamenttel a a fedve. Örülök, hogy üdvözölhetem a igen tisztelt tagokat itt a szakbizottságban, a kollégáim nevében, és eh, valóban eh, nagy öröm számunkra, hogy találkozhatunk önökkel, és lehetőséget kapunk arra, hogy röviden szólhatunk önökhöz az ENSZ eh, programozási munkájáról, és a keleti partnerség országaiban beszámolhatunk a munkánkról. Minden esetre elnök úr már bemutatta a hat rezidenst. Az egyik kolléga nem érzi jól magát, sajnos nem tudott eljönni a fehér rossz rezidensről van szó, és meggyőződésünk, hogy igen, tartalmas vitára kerülhet sor a mai délelőtt azon témák kihívásokban, amelyekkel szembesülünk a partnerség során itt a régióban. Az egyik oka annak, hogy miért vagyunk ilyen nagy számban jelen, az az, hogy egy meghívásra jöttünk Christian Danielsentől, a, a Digineer-től, és eszmecserét folytatunk az EU tervekről, a szomszédsági politikában. Mai napon találkozom vele a későbbiekben majd, és utána eszmecserét folytatunk arról is, hogy eh, hogyan látjuk, hogyan látjuk ennek a politikának a hasznát. Örülünk, hogy találkozhatunk velük. Világos eh, számunkra, hogy eh, a konzultációs dokumentum összhangban van az ENSZ saját programjával, ezekben az országokban. Ide tartozik a fenntartható fejlődés, a munkahelyteremtés, <clears throat> a transzparencia, elszámoltathatóság, az emberi jogok és igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, a klímaváltozás, a környezetvédelem, a fiatalok, a nők középpontba állításával és a sérülékeny csoportokat is figyelembe kell venni. Három fő kihívást szeretnék említeni a szomszédos országokban, és szeretném elmondani, hogy hogyan dolgozunk együtt az EU-val, amikor ezekkel foglalkozunk. Először is a befogadó és fenntartható növekedés csak akkor működhet, hogyha produktív foglalkoztatást tudnak bevezetni, és és tisztességes munkát valamennyiük számára vonatkozik ez a kirekesztettekre is. A szomszédos országokban ez erősödött ez a probléma, hiszen csökkenek a nyersanyagárak, és Oroszországban csökken a növekedés, míg Ukrajnában egy mély szocioekonomiai válság alakult ki, és háború a Donbassban. Itt mindenképpen szükség van ezekben az országban befektetésekre, ez tud munkahelyet teremteni és növekedést generálni. Ezt a szomszédos országokban is előtérbe kell helyezni, és e, az EU-hoz fűződő szoros kapcsolatok hozzájárulhatnak az említett cél eléréséhez. Itt egy helyi szintű fejlesztési programról beszélünk Fehér Oroszországban és Ukrajnában, bevonják a polgárokat a tervezésbe, a gazdasági és fejlesztési kezdeményezések kialakításába. Itt helyi fejlesztési projektekről beszélünk Ukrajnában, az ország összes régiójában, és több mint 2,6 millió ember számára járt előnyel, oly módon, hogy több mint 2000 helyi kezdeményezést tudtunk támogatni. Grúziában, Adzsara régióban az EU és mi a kis gazdaságokat segítjük, és a üzleti orientációjú mezőgazdasági termelésre fókuszálunk a Grúziában igyekszünk bioenergia előállításra és biomassa előállításra koncentrálni a mezőgazdaságban, illetőleg ez lenne az alapja a fűtésnek a városi környezetben, ez a megújuló erőforrásokat támogatja, ez új munkahelyeket teremt, üzleti kapcsolatokat, az állam és magánszféra közötti kapcsolatokat erősíti, és a fejlődést általában. Ezen a területen több kezdeményezésre számítunk. Másik fontos lépés, hogy ez a régió geopolitikailag súlyosabb helyzetbe került az ukrajnai válság óta, ugyanis a befagyott konfliktus abháziában dél a Banabanokhara és Nyeszteren túli területeken újra erősödnek. Az UNDP semleges státuszát kihasználva és pártatlanságát kihasználva hozzá tud járulni a helyzet megnyugtatásához, annak ellenére, hogy vannak kihívások, igyekszünk javítani az egyszerű polgárok életét, és hidakat velünk a különböző közösségek között, oly módon, hogy segítséget biztosítunk a helyi fejlődés az, amiket az EU finanszíroz. Ezzel bizalmat tudunk kialakítani oly módon, hogy javítjuk az emberek életét. Örményországban egy sikeres nőjogi kezdeményezés indult el a helyi szinten, a helyi szintű adminisztrációkban és a választott testületekben a nők fokozottabb részvételét akarjuk elősegíteni a politikai életben ezáltal. Ez mindenképpen egy sarokköve a kormányzati stratégiának a helyi és regionális fejlesztés területén. A harmadik kihívást a kapacitások jelentik a szomszédos országokban, a partnerségi országokban ugyanis a szovjet bürokrácia ineffektív módon működött, és erős volt a bürokrácia. Grúzia, Moldova és időközben Ukrajna is azt mutatja, hogy ez egy nagy kihívást jelenthet. A szomszédos országoknak bizonyítaniuk kell, hogy mit akarnak elérni, milyen aspirációk vannak, és milyen stratégiai célokat tudnak kitűzni maguk elé. Nem csak az EU-hoz való csatlakozásról kell beszélni ebben az összefüggésben, hanem azt szeret, tudniuk kell, hogy milyen országot szeretnének maguknak, és milyen jövőt alakítanak ki. Amit különböző természetesen eh, a megközelítés egyes országok között, miközben az intézmények kialakítása rendkívül fontos. Itt beszélnünk kell még a mennyis, az intézmények mennyiségéről és, és minőségéről. Hogyan tudunk erős intézményi rendszert ki, kialakítani, amely az emberek érdekében tud dolgozni. A polgárok és az állam közötti viszonyt refókuszálni, új, újra kell fókuszálni, egy szolgáltatás meg, ö, orientált megközelítésre. Összefoglalva elmondhatom, a partnerség az ENSZ fejlesztési program és azok között mélysége hozzájárul ahhoz, hogy az emberek életét százezer számra tudjuk javítani. Kint vagyunk a terepen, és az EU képessége igen erős ezen a területen, amely és olyan szintű, amelyet senki sem tud versenyezni. Valamennyien tudják minden bizonyal, hogy a, az ENSZ tevékenységét koordináljuk azokon a területeken, ahol képviseletünk van. Hogyha a helyi szintre kívánunk eljutni, és a tényleges embereket, az egyszerű embereket akarjuk elérni, akkor meg kell ragadnunk az összes lehetőséget, amiért bennünket létrehoznak. Az EU-val partnerségben dolgozunk, és együtt működünk az általános EU agenda szerint, általános értékek alapján és abból indulunk ki, hogy ez az agenda egy észszerű eredményt tűz ki maga elé, és fejlesztési célokat igyekszünk ennek érdekében megvalósítani. Szerintem önök valamennyien ismerik a milleniumi fejlesztési célokat, amely idén szeptemberben kerül először megvitatásra. Itt fenntartható fejlesztési célokról van szó, ezek sarokkövét alkotják a 2000 utáni fejlődésnek itt az EMP is ebben a keretben működik. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kíváncsian várjuk a véleményüket, és az ezt követő eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sultanoglu asszony. Most az ENSZ koordinátornak adom meg a szót. Szeretném elmondani a Szihának, adja át a legjobb kívánságainkat. Remélem jobban lesz eh, hamarosan. Tudom, hogy három perc nem sok, de sok témánk van mára sajnos, úgyhogy most Walker úrnak adom meg a szót Ukrajnával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a parlament képviselőit, és köszönöm szépen, hogy az ENSZ koordinátorokat meghívták erre az ülésre. A keleti partnerség országaival való kapcsolattartás témájában. Az ukrajnai forradalom elsősorban az emberi méltóságról és emberi jogokról szól, az átlátható kormányzás a cél, és az a büntetlenség és a korrupció végét szeretnék látni. A megoldás érdekében a humanitárius válságra kell megoldást találni. 600 ezer menekültel kell, menekültnek kell megoldást találni, illetve 1 millió 300 ezer belső menekültnek. Rendszer szintű reformra van szükség a kormányzatban, hogy stabil legyen Ukrajna, és megteremtsük a jólétet. Az ENSZ megerősítette jelenlétét a humanitárius segítségnyújtásban, emberi jogokban, a reformokban és közösségfejlesztésben. Ezeken a területeken szorosan együttműködünk az EU-val és más partnereinkkel. A cél, hogy minél gyorsabban konkrét eredményeket tudjunk felmutatni. Ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, az ECO-tól kapunk segítséget, és arra biztatjuk az EU-t, hogy támogatását folytassa és együttműködését az ENSZ-el. Különösen ebben az egy percben szeretnék az úgynevezett korai helyzetjavítással foglalkozni, ami arról szól, hogy minél hamarabb visszaálljanak a munkába az emberek. Az, az társadalmi kohézióról szól ez az erőfeszítés, az EU-val és a világbankkal másfél millió eurót próbálunk erre rendelkezésre bocsátani, aztán reformokra is szükség van, jogállamiság, parlamenti reform, alkotmányos reform, az Európa Tanács és az EU-val is együttműködünk ebben, és közösségszervezés, közösségfejlesztés, sikeres programokat hajtunk végre, most kezdődik a harmadik szakasz, 2500 közösségben működünk Ukrajnában, azt tanulják meg, hogyan tudják magukat mozgósítani, a saját erőforrásaikat, hogy elérjék a saját átláthatósági, kormányzási, közszolgálati, oktatási és környezetvédelmi céljaikat. Mindezen területeken az EU-val erős a partnerségünk. Arra biztatnám az EU-t, hogy folytassa ezt a támogatást Ukrajnának, és továbbra is szeretnénk az ENSZ nevében fel ajánlani együttműködésünket eh, a végrehajtásban és a szakértelem biztosításával Köszönöm. Muchas gracias, señor Walker, y sobre todo... Köszönöm, Walker úr, és köszönöm, hogy ilyen kevés időben ilyen sok információt tudott besűríteni. A következő koordinátornak adom meg a szót. Distinguished uh, Chair... Tisztelt elnök úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, képviselő urak és hölgyek, külügyi bizottsági tagok. Nagy öröm számomra ma, hogy itt lehetek önöknél, és köszönöm, hogy megoszthatom velük azokat a kérdéseket, amelyeket Modvával kapcsolatban mostanában szem előtt kell tartanunk a társulási szerződést sikeresen letárgyalta, ratifikálta Moldova tavaly az EU-val, és ez az egyetlen olyan ország, amely a vízummentességet élvezi. Azonban az elmúlt hónapokban gazdasági politikai válságnak voltunk tanúi, ez külső és belső tényezőknek tudható be. A geopolitikai instabilitás és az ukrajnai konfliktus valamint az oroszországi gazdasági visszaesés hozzájárult mindehez, illetve a kereskedelmi és a valuta ingadozások befolyásolták az országot. Ami a belső okokat illeti, nagyon sok kihívással kell szembenéznie. A korrupció, a bankválság, az üzleti környezet, a demográfiai problémák, ugye az agyelszívás, a migráció és az idősödő lakosság jelenségei miatt. Nagy kihívás a nyeszteren túli területeken a megrekedt konfliktus helyzet, illetve az identitás kérdése. A negatív tendenciák megfordítása, a problémák megoldása nagy erőfeszítéseket kíván. Az ENSZ fejlesztési programja a többi EU ügynökséggel együtt megfelelő lenne, hogy az ország céljait elérhesse, és közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Ugyanakkor szélesebb körű fejlesztési szükségleteit is kielégíthetni. Régen van már együttműködés az Európai Unióval, a kiemelt kezdeményezésekről néhány szót szeretnék szólni, melyek célja az intézmények gyenge pontjainak megerősítése, bizalomépítés, a helyi lakosság életkörülmények javítása. Két projekt emelendő ki itt, az bizalomépítés, a biomassa például több mint 50 projektet vezettünk be, csak hogy egy számot emeljek ki a több közül. Szeretnénk az Európai Unióval továbbra is megerősíteni partneri kapcsolatunkat. Köszönöm. Nagyon köszönöm, asszonyom. Most pedig Scott úrnak adom meg a szót, aki Grúziáról fog tájékoztatni minket. Köszönöm szépen. Az ENSZ ben belül az Európai Unió feladatára szeretnék rámutatni, főleg az áradások miatt, amelyek katasztrofális helyzetet teremtettek Grúziában a hétvégén. A tragikus események megerősítették azt, hogy az Európai Uniónak és más parlamenteknek, és természetesen az ENSZ-nek is milyen óriási szerepe van abban, hogy támogassák a fenntartható egyensúly kialakítását a gyorsan változó helyzet és körülmények között ezekben az országokban. Nagyon fontos ez a családok és az áldozatok számára, de ugyanakkor előtérbe helyezi azt is, hogy nagyon fontos a kiegyensúlyozott politika az árvízvédelem terén is ehhez nyilván arra van szükség, hogy minden infrastruktúra, beleértve a közutakat is, és más infrastruktúrákat is, megfelelő tervekkel, biztosítékokkal rendelkezzen. És bár ez nemzetközi gyakorlat, kétségtelen ismerős tény a, az ENSZ számára, hogy racionálisan kell megkérdezni közelíteni ezt a kérdést, de úgy tűnik, hogy egyelőre nem jártunk sikerre Grúziában, ezt bizonyítják a szomorú tények. Úgy gondolom, mindannyiunknak van szerepünk az infrastruktúra javításában, a kormányoknak is teljesen kell eljárniuk a fejlesztés során. A grúziai események arra emlékeztetnek minket ismételten, hogy a természeti katasztrófák és a válságos idők a fejlesztést pillanatok alatt megállíthatják, és tönkretehetik azt, amit eddig elértünk. Emlékeztetnek arra is minket, hogy erőteljesebb szerepet kellene felvállalnunk, beleértve az európai jószomszédsági politika keretén belül is, hogy megfelelő egyensúlyi helyzetet teremtsünk, és csökkentsük a kockázatokat. Ugyanakkor az Európai Unión és az ENSZ-en és más partnerként keresztül, és a konfliktus megoldás, a bizalomépítés terén mekkora szerepet kell felvállalnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Scott úr. Most pedig Szeto úr, a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, képviselők, elnök úr. Örülök, hogy lehetőséget kapok, hogy országról szóljak önökhez itt az Európai, Par Európai Unióhoz fűződő partner viszonyról. Ország természetesen egy befagyott konfliktusról beszélünk, és súlyos kihívásokkal szembesül demográfiai és gazdasági területen. Az Armény, Örményország legfontosabb partner az Európai Unió, amely a közös értékeket oszt számos területen. Komoly eredményekkel számolhatunk be az emberek érdekében. Két dologra szeretnék kitérni. A az egyenlőtlenség, a nő, férfiak és nők közötti egyenlőség hiánya problémát jelent. Emberi jogi kérdéseket is említeni kell, és ennek vannak gazdasági következménye is. Itt egy, nagy, egy nagyon fontos törvényt is elfogadtak ezen a területen Örményországban, de ez nem volt kielégítő hatású. Az EU és az ONDP helyi szinten kívánja nők és férfiak egyenlőtlenségét elősegít, egyenlőségét elősegíteni, helyi szinten is, és mindeddig sikeres, sikerekről is beszámolhatunk, mint egy ezer nőt képeztünk ezen a területen, akiket beválasztottak a civil szervezetekbe, illetőleg a helyi adminisztrációba, és akiket mi képeztünk, azokat jó részt meg is választottak. Ez valóban egy komoly váltást jelent a társadalom fejlődésében. A második pont, amiről beszélni szeretnék, egy másik nagyon fontos kihívás, Örményországnak javítani kell a kapcsolatát a régió országaival és az egész világgal, és élnie kell a geopolitikai helyzetének előnyeivel. Modernizálni szeretnék a, a Grúzia felé mutató határellenőrző pontokat. Elő kell segíteni a kereskedelmet, az emberek mozgását, a ez mindenképpen fontos az örményi szám. Nem csak biztonságról beszélünk, hanem kereskedelemről és a fejlesztésről is. A rövid hozzászólásomat azzal szeretném zárni. Eljött az ideje annak, hogy Örményország számára, hogy ne katonai területen, hanem együttműködjön az európai partnerség keretében szomszédaival, és biztosítani kell, hogy ez az ország betagozódjon a civil társadalmon keresztül a szomszédos országok világába is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és hogy ezt az érdekes kört lezárjuk, azerbajdzsáni koordinátornak szeretném megadni a szót. Thank you, uh, distinguished chairman. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a bizottság tagjait. Azerbajdzsán jelen pillanatban az első európai bajnokságot látja vendégül, nagyon sikeresen, és az olaj árak esése miatt a gazdaság előtt nagyon nagy kihívások állnak, mint minden más országban, ahol az nyersanyagokra támaszkodnak a gazdaságban. Uh, a kormányzás területén sok reform történt, Beszélnék például a közszolgáltatásokról, az elektronikus kormányzásról, a szociális szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatást már kialakították. Az EU és nagyon sokat foglalkozik a szolgáltatások minőségével a legkiszolgáltatottabb csoportok, a nők, a fiatalok és a fogyatékkal élők, az UNDP azon dolgozik, hogy munkahelyeket hozzon létre ezen csoportok számára. Az EU az oktatással nagyon sokat foglalkozik, illetve a szakképzéssel, ami ezeknek a csoportoknak előnyös. Az UNDP és az ENSZ prioritásai a következő évekre megfelelnek az EU prioritásainak például eh, fenntartható és befogadó gazdasági fejlődés, méltányos munkahelyek, eh, társadalmi szolgáltatások, illetve eh, az irányítás és a rugalmasság kialakítása. Ezek a legfontosabb prioritások. Együttműködünk tehát az Európai Unióval, mert meg is említettem a programjainkat. Az egyik egy ekoszisztémán alap alakuló megközelítés a klímaváltozáshoz Azerbajdzsán számára nagy kívás jelent a klímaváltozás, és ezt a helyi közösségekben szeretnénk elindítani ezt a programot a fenntarthatóság érdekében. És van egy civil szolgált, egy közszolgálati bizottság, és egy intézményes reformterv, egy átfogó intézmény eh, építő program is folyik, az ENSZ, eh, az EU és az UNDP együttműködésével más partnerekkel is együttműködünk. A modernizálás a cél. Az EU és az UNDP közötti együttműködés kiváló, bizonyos nemzeti prioritásokat is érint. Van valami, amin többet szeretnénk dolgozni a kormányal együtt, hogy a szolgáltatások esetében csak a mennyiségre, hanem a minőségre is figyeljünk, illetve a kiszolgáltatottabb csoportok helyzetét is rendezni szeretnénk. Köszönöm szépen, Brook úr! Gratulálok Szultánogló asszonynak és munkatársainak, hogy ilyen nagyon fegyelmezett csapata van, ilyen kevés idő alatt ilyen sok információt tudtak be sűríteni az előadásaikba. Remélem, hogy példát vesznek róluk a képviselőtársaim is. Megnyitom a vitát. Szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy említsék meg, hogy kinek tesznek fel kérdést, és a három percre próbáljanak ők is szorítkozni. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. Először is el kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy ma itt a szakbizottságban találkozhattam a keleti partnerség öt országában tartózkodó ENSZ koordinátorral. Sajnos a hatodik nem tudott eljönni, de nagyon fontos, hogy eszmecserét folytassunk itt egymás között, és az ENSZ koordinátaival folytatott beszélgetés alapján közös célokat megállapítani, hiszen erre van szükség a fejlődés, a prosperitás és a stabilitás érdekében. Úgy gondolom, oda kell figyelnünk ezen országok politikai működésére is. A közelmúltban vitattunk meg egy jelentést ebben a témában, a keleti partnerség országairól, és valóban úgy gondolom, hogy olyan projektekre van szükség, olyan projektek támogatására, amelyeknek célja a korrupció elleni harc, az intézmények működésének és átláthatóságának javítása, a jogállamiság megerősítése, a politikai vélemények kialakításába az állampolgárok jobb bevonása, és az emberi jogok tiszteletbe tartása. Nos, ebből a szempontból különösen érdekelne, hogy mi a helyzet Azerbajdzsánban. Ugyanis most hallottuk az ENSZ koordinátort, mondván, hogy az olimpiai játékok nagy sikernek bizonyultak talán politikai szempontból nem, mert az Európai Unió vonatkozásában sajnálatos módon azt kell mondanom, hogy a román miniszterelnök ott volt, de ami a többi európai országot illeti, hát nem. A török miniszterelnök jegyezte ezt meg. Miért európai játékokról beszélünk, amikor nem is voltak ott európai vezetők? Nem tudom, hogyan látják ezt. A múlt héten beszéltünk a bakui játékok kapcsán az emberi jogokról. Ezért teszem föl a kérdést. Gercsev asszony, Moldávia koordinátora, önhöz is van egy kérdésem a nyeszeren túli területek vonatkozásában milyen nehézségeket tapasztalnak ott. És a román nyelvű közösséget megcélozta el valamilyen program, akik ott élnek. Mert például a választások megfigyelése során volt egy olyan probléma, hogy az orosz milícia leállított minket. Általánosságban azt szeretném tudni, hogy a nyeszteren túli területek finanszírozása hogyan, milyen mértékben történik Moldávia többi része képest. Nos, tudom, hogy a Krím félszigeten és az ma szeparatistának nevezett területeken volt egy csomó projekt. A kérdésem az, hogy ezekkel mi a helyzet most? Folytatódnak? Aztán, mi a kapcsolat a reform és a háború között? Mert tudom, hogy említette, hogy a reformok szükségességét említette, de a Krím félszigeten élők várnak reformokat? Most mi a helyzet ott? Megszállás van, vagy mi? A szeparatisták tényleg reformokat várnak? háborús időkben lehet reformokat bevezetni? Ez a valós kérdésem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Plenkovics úr következik. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Szultán Agló asszonyt, hogy újra eljött az AFED-ba, az UNDP képviselői vezeti itt a mi szakbizottságunkban, és természetesen ez egy fontos partnerség, ez a tevékenység központi részét képezi, és nyilvánvalóan sokat segít a globális jelenlétben, amit az EU is képviselni tud. Egy általános megjegyzésem lenne, egy kérdésem pontosabban szólva, az UNDP és az ENSZ költségvetése hogyan alakul a keleti állam, keleti partnerség országaiban, hogy megértsük, hogy hogyan működik ez a támogatás, az emberi jogi, a befogadás, stb., hogyan finanszírozzák ezt a tevékenységüket, és mennyire jó ez a közös erőfeszítés, amit az EU-val együtt mutatnak, és természetesen nagyra becsülöm az ENSZ fellépését, amely segít reintegrálni, segített reintegrálni 17 évvel ezelőtt az én országomat is. És hogy csak itt vannak az országban, ahol a, mit csinálnak ott, ahol ez a területi integritás nem adott, nem biztosított, Éppen nemrégében született egy jelentés a szomszédsági politikáról, és nagyon jó példákat is láttunk, és az ENSZ nagy sikere az átmeneti területen, az Kelet-Szlavóniában volt, és másfél év alatt sikerült politikai hitelességet kialakítani a partnerek körében, és ezt a saját országom alapján el tudom mondani, hogy valóban ez történt. Ez nap mint nap az önök napi egyes szereplő Ukrajna, Moldova vagy Grúzia. Nyilvánvalóan látjuk, hogy önöknek van tapasztalatok, amire építeni tudnak, és köszönöm szépen. Mamikins. Köszönöm szépen, Mamikins úr. Köszönöm szépen, elnök úr szeretnék lettül szólni. Volna egy kérdésem a belorusz koordinátorhoz. Én vagyok eh, a Fehér Oroszországgal való együttműködésre foglalkozó bizottság első alelnöke az Európai Parlamentben. Nemrégében eh, volt egy látogatásunk Fehér Oroszországban. Az a kérdésem, hogy eh, milyen változásokra számít ebben az országban a, az elnökválasztás nyomán. Tapasztal-e demokratizálódási folyamatokat, ilyen légkört az országban, már ami a tömegtájékoztatást illeti, vagy a civil szervezeteket? Érzi-e, hogy fújdogál a változás szele Fehér Oroszországban? Köszönöm szépen! És most a, most a GOE kérdése után Walker úrhoz fordulok. Gondolom, hogy Ukrajnával kapcsolatosan eh, leginkább az illegális eh, hatalom, eh, az illegális terjeszkedés a terület sértése a legnagyobb probléma, illetve a belső menekültek ügye. És Spiller úrnak adom meg a szót. Asszonynak. Thank you, Chair, and also thank you all. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezeket a előadásokat. A befagyott konfliktusokkal kapcsolatosan szeretnék kérdezni Azerbajdzsán és Örményország esetében. A képviselőik elmondták, hogy vannak ott projektek. Vannak-e határokon átnyúló projektek is, amikor együttműködnek egymással? És Grúziával kapcsolatosan a következőket szeretném tudni. Az egyik oldalon egy administratív határ oldalán, Oszétiában örmény gazdák élnek az egyik oldalon, a másik oldalon pedig más nemzetiségű gazdák segítenek nekik az együttműködésben. Preda úr is kérdezett valamit Azerbajdzsánnal kapcsolatosan. Lehet, hogy ezek a játékok sikeresek abban, hogy Azerbajdzsánt jó fényben tüntessék fel, de az ön elemzésében is elhangzott, hogy még több jogsértés történt a bajnokság szervezésében, például a nemzetközi újságírók hozzáférésének korlátozásában és a politikai bebörtönzöttek helyzetében. Milyen előrelépéseket lát az emberi jogi területen Azerbajdzsánban? Köszönöm. Köszönöm szépen, Kukán úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. To UN Assistant Secretary. Üdvözlöm Szotanoglu asszonyt, és minden ö, ott tartózkodó ENSZ koordinátort. Szerintem nagyon jókor látogattak el hozzánk, mert a múlt héten szavaztunk arról a jelentésről, amely az Európai Keleti Partnerség felülvizsgálatát célozta meg, én vagyok a szerény előadója ennek. Úgyhogy szeretném a következő kérdéseket föltenni. Mi a helyzet a dinamikával az EU és az ENSZ koordinátorok között? Aztán a partneri kapcsolat az EU, mint az egyik vezető adakozó és a partnerségi résztvevő országok között. Hol lehet javítani ezen? Aztán mi a helyzet a kommunikációval, az erőfészítéseinkről. Volt egy olyan téma, amiről eléggé élénk vita folyt, ez nem más, mint a láthatóság. Azt hiszem, hogy sokkal aktívabban kellene fellépnünk, vagy legalábbis ismertetni az emberekkel azt, amit teszünk, hogy tudják ott is az emberek, hogy milyen hasznos lehet ez, és nem mindenkinek volt ez a véleménye, úgyhogy örömmel hallanám erről is a megjegyzéseiket. Aztán a bizalomépítő intézkedések, Abházia a, és egyéb területeken, ahol jelen vannak, hol vannak a legfőbb különbségek, és hol tudnak önök jobb E, eredményeket elérni. Köszönöm szépen, elnök úr, sikerült kevesebb, mint két percben elmondanom. Köszönöm szépen, Carver úr. Thank you, President. Oh, be... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy eléggé egyedi a helyzete e, önnek az izraeli kapcsolatok terén hiszen földrajzi szempontból Irán mellett helyezkedik el, és a közel-kelettel kapcsolatos kapcsolatairól is talán első kézből tudna beszámolni nekünk. A közel-keleti béke kontextusában teszem fel ezt a kérdést. Turno de pregunta al señor Peterle. Köszönöm, Péterle úr következik. Hvala za... Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezető szavakat, és az elvégzett munkát is köszönöm a régióban. Örülök, hogy az ENSZ és az EU együttműködnek ezen a területen, hiszen a munkánk ugyanazon értékekből indul ki, de további lehetőségeket is látnék még a közös fellépésben Ebben a régióban nyilvánvaló, hogy továbbra is kihívásokkal szembesülünk. Számos előre nem látható esemény történik ebben a régióban, de az egyik fő célunk a jó kormányzás. Enélkül ugyanis a reformok nem lehetnek sikeresek. Engem az érdekelne most, hogy hogyan tudnánk olyan irányba vinni a dolgokat, hogy a good governance, a jó kormányzás jobban előtérbe kerülje. Milyen tapasztalataik vannak? Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket a kérdéseket. Az idő függvényében azt gondolom, hogy kezdjük a koordinátorokkal a válaszadást, ugyanebben a sorrendben, mint korábban és utána szólt a Nugli Ló asszonyjal végzünk, esetleg, hogyha Hans úr is beszélni szeretne. Úgy látom, hogy nagyon fegyelmezettek, úgyhogy nem is kell még egyszer felhívnom önöket az időtartására. Köszönöm szépen, több kérdést is feltettek nekem, először is a Krimmel kapcsolatosan, és arra kell rámutatnom először is, hogy az ENSZ közgyűlése egy állásfoglalást fogadott el, amely a krízis előtti területben rögzíti a Krímfélsziget területét, tehát ez szerint ez egy megszállt terület. Az ENSZ számára nem túl kellemes a környezet a munkára a Krímfélszigeten, sem az ukrán kormány, sem az orosz kormány nem igazán szívesen lát minket nem túl sok tényleges munkát végzünk most ott emiatt, de ott van ez az állásfoglalás, ami a területet megerősíti. Ami a Dombasz régiót, az a keleti régiót életi, a Minszki béke egyezmény értelmében ezt vissza kell adni Ukrajnának, és semmi jelzés nincsen arra, hogy Oroszország ennek az ellenkezőjét akarná a helyzet tehát a Krímfélszigeten és Kelet-Dombaszban egészen más. Az ukrajnai kormánynak egy biztonsági válsággal, egy humanitárius válsággal kell megküzdenie, és reformokat végrehajtania, és mindezekkel foglalkozniuk kell, nincs választásuk, óriási ez a kihívás, minden ország számára nagy kihívás lenne ez és az EU támogatása kritikus jelentőségű. Dolgoznak ezen, nem mondom, hogy könnyű feladat, nagyok a kihívások, most a részletekben nem akarok belebocsátkozni, de Poroshenko elnök kötelezettségvállalása egyértelmű, és Ukrajnán belül jelentős szolidaritás érvényesül ezen fellépések támogatásában. A következő kérdés az IDP-vel kapcsolatos, vagyis a belső menekültekkel. Nagyon kényes egyensúlyt próbálunk kialakítani itt, vagyis hogy reagáljunk a humanitárius követelményekre, de gyorsan lépjünk a, a fenntartható megélhetés, a, a foglalkoztatás felé, és hogy a közösségi központokba befektessünk, és megélhetést teremtsünk az embereknek. Az EU, az Világbank és az ENSZ együtt kell, hogy dolgozzon ezen a talpraálláson a fejlesztés oldalán sokkal lassabb a munka, mint a humanitárius oldalon, és nem akarunk ebbe a csapdába esni, hogy folyamatosan hosszú időn keresztül humanitárius segítséget nyújtunk, miközben a fejlesztés volna a válasz a problémákra, és még van 7 másodpercem. A politikai stabilitással kapcsolatosan tett fel egy kérdést, erről csak azt tudom mondani, hogy az ukrajnai koalíció nagyon törékeny ennek megvan az oka is, hiszen óriási válságot él át az ország. Az elnök és a miniszterelnök kész az együttműködésre, én optimista vagyok, köszönöm. Köszönöm szépen, Volker úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igyekszem azonnal reagálni azon kérdésekre, amelyek Moldovával összefüggenek. Az első kérdés, hogy túli területekkel foglalkozott valóban itt az UNDP azon kevés partnerek egyike aki hozzáfér ehhez a területhez, be tud jutni a területre, és beszélni tud az ottani hatóságokkal de facto. Két projektünk van, amiket az Európai Unió finanszíroz, ez a bizalomépítő intézkedések, az energia és a biomassa a másik terület. Fontos tudni természetesen, hogy a két projekt keretében jelentős eredményeket sikerült elérni, például a bizalomépítésben új 30 30 projektet vezettek be, 15-öt a bal, folyó bal oldalán, 15-öt a folyó jobb oldalán, azonban ezek a kezdeményezések, üdvözl, ezeket üdvözölték a hatóságok és a helyi önkormányzatok is, és az, ahol szükség van rá, ezt igyekeztünk felmérni. Nagyon szorosan együttműködtünk az Európai Bizottsággal a projekt lebonyolításában. Természetesen a láthatóság kérdése is felmerült az imént és ez egy folyamat, szerintem ez nem egy eredmény önmagában. Úgy gondolom, hogy itt célzott előfeszítésekre van szükség, ha ezt el akarjuk érni. Fontos kérdés ez természetesen, azt gondolom nagyon jó eredményeket sikerült elérni, hogy tudatosítsuk a kérdést, mennyire fontos ez itt az Európai Unión belül is, hogy beszéljünk arról, hogy mi az értéke ennek a segítségnek, hogy miért érdemes közelebb kerülni az EU-hoz, hogyan tudnak javulni az életkörülmények, milyen fejlődési, növekedési, biztonságbeli és prosperitásbeli lehetőséget kínál ez az együttműködés. A nagy kérdés az is, hogyan tudjuk jobban elősegíteni és biztosítani a működő demokráciát és a hatékony kormányzást ezekben az országban. Azt szeretném mondani, hogy ez, ez olyas valami, amit nem lehet kívülről bevinni valahova, a változásoknak belülről kell jönniük, és az egyik kritikus elem a civil társadalom kapacitásának erősítése, hogyha nincs egy élő civil társadalom, akkor nagyon nehéz lesz jó kormányzást és hatékony demokráciát kialakítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Scott úr. Köszönöm szépen. Három fő pont érintett engem, amire válaszolni szeretnék. Az első kérdés az administratív határvonal Dél-Oszécia és Grúzia között valóban a kérdés egy programra vonatkozott, amit gazdák számára indítottuk, akik a határvonal rosszabbik oldalán vannak. Persze itt alapvetően a mozgásszabadságról van szó, nem csak a gazdálkodás kérdése merül itt fel, érint ez oktatási területeket, a rokonlátogatásokat, a háztartási ügyeket, egyébként Délos szétjáról azt kell tudni, amit legutóbb eh, a főképviselő említett, eh, a világ egyik legnehezebben hozzáférhető területe, alig lehet befülni, vannak fizikai akadályok is, ami szétválasztja a különböző településeket Grúziában és Délosszíciában, ezért fontos, hogy továbbra is foglalkozzunk, hogy meggyőzzük a feleket, hogy tartsák be a nemzetközi megállapodásokat, és az akadályokat szüntessék meg, és nyilvánvaló, hogy vannak lehetőségeink, és komoly lehetőségeink, ezt le kell tartani, de a második válasz itt rögtön, hogy milyen sikersztoriaink vannak a bizalomépítésben. Akkor röviden szeretnék beszélni egy projektről, amit Kóbemnek nevezünk. Ez egy építkezési bizalomépítési projekt, amit az Európai Unió egyébként szisztematikusan támogat öt éven keresztül. Nagyon fontos szerepet játszik a bizalomépítésben, a abháziai megosztott településeken, kelet és Tuhumi területéről van se és kelet apház területekről, hiszen ez is egy befagyott konfliktusról van szó a projekt igyekszik bevonni a civil szervezeteket és erősíteni a civil szervezeteket abháziai és déloszéciai és grúz településeken itt nagyon fontos, hogy az EU UNDP programja azon kevés projekt egyik eh, nemzetközi szinten, amely Dilasziciában ezt az együttműködést tudja segíteni, mert ott a civil társadalmat igencsak bírálják és támadják, külföldi ügynöknek nevezik őket. Délosszíciában az EU láthatósága nagyon problémás, de Abháziában a korban egy rendkívül fontos és jó hírnévnek örvendő dolog, ezt az, EN finansz, vagy ezt az EU e finanszírozza, és látjuk, hogy igenis látni kell, hogy milyen pozitív az EU. Végül pedig, ami a jó kormányzást illeti, ez volt a harmadik kérdés, ami érintheti Grúziát. A meggyőződésem, hogy az EU szerepe a jó kormányzásban, hogy ezt támogatni tudja, igen, Láttuk például az árvíz idején is, hogy egyensúlyt kell kialakítani a gazdasági fejlesztés és a szakpolitikai fellépések között, ami itt a politika ugye egy hosszabb távú megközelítést tesz lehetővé a fenntartható fejlődés itt jobban előtérbe kerülhet, és a befogadó növekedés, és ez persze nem csak Grúziában érdekes, hanem a partnerség országaiban és azt hiszem, hogy ezt ezért kell ilyen formán továbbvinni. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A befagyott konfliktusok on területein végzett munka. Mi a helyzet az ENSZ-el? A Minszki csoportot támogatjuk, ahogyan csak tudjuk, de gyakorlatilag ilyen a Karabach hegyi vidékein nincsenek tevékenységeink. A örmény szempontból ez rendkívül fontos felvetés, hogy együttműködjünk az Európai Unióval, a korrupció ellenes erőfeszítések terén, az állampolgárok bevonása érdekében, a nők aktivizálása terén. A demográfiai kihívás az, hogy a lakosság 1%-a minden évben elhagyja az ország területét. Úgyhogy a nagy kihívás az, hogy főleg a fiatalokat tartsuk az országban, és hogy ezt az apátiát leküzdjük, ami jellemzi az embereket. Hamarosan beindul egy fontos emberjogi program is, közvetlen partnerségben az Európai Unióval, és az elkövetkezendő néhány hónap során nagyon sok emberjogi kérdést fog ez felvetni Örményországban. Köszönöm szépen. Um, thank you. Yeah, and Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Very moment, uh, but of course from the United ami az ezt illeti, mi ugye nem vagyunk része ennek az európai játékoknak, úgyhogy csak külső szemlélőként tudok nyilatkozni, és megemlíteni a pozitívumokat, nevezetesen, hogy Örményországból is nagyon sok sportoló vett részt a játékokon, úgyhogy ez az együttműködés tényleg ajánlandó. Ami az emberi jogi kérdéseket illeti, azt hiszem főleg a civil társadalom, a média fontos itt. Mi rendkívül aktívan próbálunk az emberjogi bizottságokkal például együttműködni, segítjük az adott országot, együttműködünk másokkal az ajánlások alapján, Hasonlóképpen a Szidóhoz néhány héttel ezelőtt kollégáim Genfben jártak, és felvetették a női jogi kérdéseket is. A Szidó felülvizsgálatában is részt vettek, és készek vagyunk uh, nyomon követni ezeket is. De a női jogok, jogi kérdéseket, a nők elleni erőszak kérdéseit nagyon sokat foglalkozunk a nőkkel, a családokkal, a gyerekekkel. Aztán, ami a befagyott konfliktusokat illeti, eh, ahogy hallottuk, itt ugyan nincs mandátumunk, de ugyanakkor vannak projektjeink Örményországban, Grúziában, Azerbajdzsánban, Grúziában, úgyhogy gyakorlatilag ez közvetett módon eh, előnyös mind ezen országok számára. Nyilván itt még van tennivaló. Aztán valaki említette Izraelt. Én nem foglalkozom ezzel a geopolitikai kérdéssel, de azt tudom, hogy Azerbajdzsánban a zsidó közösség és más kisebbségek és vallási közösségek otthon érzik magukat Azerbajdzsánban, és aktívan részt vesznek nemzetközi találkozók szervezésében, ahol több kultúra is találkozik, és toleranciáról van szó. Szorosan együttműködünk tehát az Árbajcsánban e az EU delegációval is ezekben a kérdésekben, hogy közösen hogy tudunk szembenézni néhány kihívásra. Elnézést kérek, hogy többet beszéltem, mint három perc. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a e, csapat vezetője szeretne szólni, hogyha nem, akkor Szultán Ugló asszonynak adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen eh, a képviselőknek is a kérdéseket. Nagyon eh, érdekesek voltak ezek a kérdések, és köszönöm, hogy ennyire nagy érdeklődéssel fordulnak a tevékenységünk felé. Ezt nagyra értékelem. Megpróbálok válaszolni néhány általánosabb kérdésre. A képviselőink a különböző országokból, eh, a koordinátorok eh, remélem, hogy betekintést adtak eh, az általunk végzett munkára és a kihívásainkra, de arra is biztatnám önöket, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot a kapcsolattartó képviselőnkön keresztül Brüsszelben működik az UNDP, az átláthatósági index vezető szereplője, minden információ hozzáférhető rólunk. A kollégánk nincs itt, úgyhogy szeretnék helyében válaszolni a kérdésre. Amit tapasztalunk, és a legtöbb kollégám gondolom nem vitatkozik ezzel, hogy fokozatos nyitás tapasztalható. A kormány egyre inkább érdeklődik a munkánk iránt, a demokratizálódás iránt, a jó kormányzás és az emberi jogi kérdések iránt. Abból indulunk ki, hogy az emberi jogokat nem külügyi kérdésként kellene kezelni, hanem másként. Tehát a párbeszédnek részesei vagyunk, de a párbeszéd nem most kezdődött meg, egy jó ideje zajlik már, és végső soron itt egy folyamatról van szó, nem fog októberig minden kérdés megoldódni, de azért a változás szeleit érezzük. Örményországgal kapcsolatosan, vagy Azerbajdzsánnal kapcsolatosan, az időszakos fe, emberi jogi felmérésről is beszéltek a kollégáim. Ezt belépési pontként használjuk ezt a felmérést. Fehér Oroszország esetében volt egy nemzetközi emberi jogi egyezmény a fogyatékosokkal kapcsolatosan, ez a belépési pont, és most emberi jogi cselekvési terven dolgozunk. Támogatjuk a évek óta a civil társadalom tevékenykedését, közvetve vagy közvetlenül. Sok projektünk zajlik helyi szinten, olyan projektek, mint például az étszel, a hívvel kapcsolatosan, ezeknek is van civil társadalmi elemük és kapacitásépítési elemük, illetve különböző újságírói szervezetekkel is együtt működünk, hogy láthatóságot adjunk nekik. A folyamat még az elején tart, de nagyon reménykedünk, hogy jó irányba halad. Ami a pénzügyi kérdéseket illeti a régió tekintetében, a régió, beszélek most a nyugat-balkáni térségről, Albániát is beleértve, Kaukázus és az öt közép-ázsiai ország plusz Törökország, illetve Cipruson is van a közösségeket összekötő tevékenységünk a, az EU-val és az Egyesült Államokkal együttműködésben, tehát ez egy nagyon nagy régió, és természetesen szűkösek az erőforrásaink, nincsenek rendszeres finanszírozási forrásaink, ezért másokkal szoros együttműködésben kell dolgoznunk. Ebben a régióban az EU az egyik legnagyobb partnerünk, vannak eh, kétoldalú kapcsolatok is, eh, nem túl sok az említett okok miatt, és eh, a különleges célú forrásokról is beszélhetek, például az étszer vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos célzott források. Egyre többet dolgozunk együtt a kormányokkal, tehát ezek a helyi források a fejlesztés szempontjából is egyre nagyobb súlyt kapnak sokkal nagyobb az együttműködésünk, mint korábban a kormányokkal. A cél, hogy forrásokat teremtsünk a prioritásaink számára, amelyeket eh, mi szeretnénk eh, végrehajtani. Tavaly azt hiszem 370 millió dollár volt eh, a költségvetésünk, idén körülbelül 400 millió dollárra számítunk. Ennek nagy része, talán a legnagyobb része a partnerségekből érkezik, ami a keleti szomszédok és a többiek közötti megosztást illeti. Kollégámmal pont erről beszéltünk, körülbelül egyharmad, kétharmad a megoszlás, de ez nem egy ilyen szigorú elhatárolás. Ami a kormányzati kérdéseket illeti, Fejről Oroszország esetében már ezt taglaltam egy kicsit, és a kollégáim válaszoltak a többi kérdésre. Az EU-hoz hasonlóan nekünk is több éves programunk van, minden országra vonatkozólag, kivéve Ukrajnát és Moldovát, minden ország, amely részt vesz a, a keleti szomszédságban, új programokkal rendelkezik 2016-tól 20-ig, és olyan prioritásokat támogatunk, amelyeket kialakítottunk az országok tekintetében, szinte minden esetben ott van a fenntartható fejlődés, foglalkoztatás, szociális befogadás, energia, környezetvédelem és a jó kormányzás. Ez a programozási folyamat lehetőségeket is tartogat ezen célok támogatására. A 2015 utáni fejlesztési rend most nagyon előtérbe került. Ebben a régióban felméréseket végeztünk ennek kapcsán, nagyon intenzív részvétellel a különböző szereplők részéről, és online konzultációk is voltak arra kérdeztünk rá, hogy az emberek mit szeretnének a jövőben, és amit azt hallottuk országtól függetlenül, ahol különböző sorrendben három fő téma állandó volt. Foglalkoztatás, minőségi szolgáltatások, lakhatás és oktatás, illetve tisztességes és felelősségteljes kormányzás. Ezek a mi prioritásaink is beleértve az új politikát az NP értelmében. És természetesen segíteni szeretnénk a lakosságnak, hogy elérjék ezeket a célokat. Ami az Európai Unióval fenntartott partnerségünket illeti, mint már említettem, az egyik legfontosabb partnerünk az EU, és ráadásul hagyományos régi partnerség köt minket az EU-hoz. Az elmúlt években arra összpontosítottunk, hogy stratégiai partnerség szintjére emeljük ezt. Tehát nem csak projekt szinten, hanem olyan szinten is megvalósuljon ez a partnerség, hogy mit kell tenni ebben a kontextusban. Ami ezt a szerepvállalást illeti helyi és ország szinten, ott vannak az országokat képviselő tisztviselőink konzultálnak egymással az országprogramokról és a különböző eszközökről, amelyeket az EU e, folytat több szintű, tehát a szerepvállalás az EU-val való együttműködésben. Tudatában vagyunk annak is, hogy a partnerség az Európai Unióval hozzáadott értéket kell, hogy szolgáltasson. Tudatában vagyunk, hogy mi a tagállamok érdeke, vagyis hogy az EU intézményekkel még szorosabban működjünk együtt, ez érthető. És az előbb említett, a bevezetőben említett okok miatt a különböző országok különböző kihívásokkal néznek szembe, nem csak az ENSZ globális pozíciója miatt, hanem sok értéket támogat az Európai Unió is, ezek univerzális értékek, emberi jogok, béke, stabilitás. Ezek az értékek az, EU, az ENSZ számára is nagyon fontosak. Ami a láthatóságot illeti, és hogy őszinte legyek, lehet, hogy nem olyan jól teljesítettünk a, az, a múltban, a láthatósági cél tekintetében, de most már sokkal többet értünk a helyzettel kapcsolatosan, vagy többet látunk, és a különböző szintű szerepvállalásban eh, sokkal jobb láthatóságot tudunk adni az EU-nak. Egyetértek, a láthatóság nem csak az ászlókról szól, hanem eh, az arról, hogy eh, a kedvezményezettek is értsék, lássák, tudják, hogy az EU mivel járult hozzá az életükben beállt pozitív változásokhoz. Ez a láthatóság érvényesülnie kellene a láthatóságnak minden fellépésünkben, hogy a kedvezményezették tudják, hogy mindez az EU partnerségnek az eredménye. Nagyon fontos volna a továbbiakban egyfajta láthatósági feltételt szabni, és egyfajta rugalmasságot is megengedni, hiszen különböző szinteken zajlik ez a munka, a döntéshozatali szint, a legmagasabb szint, de legtöbbször ezt az alsóbb szinteken nem igazán értik. Ezért ezt a helyzetet is kezelnünk kell. Ami pedig a kapacitásokat illeti a szakpolitikai, programozási és végrehajtási szinten, folytatjuk ezt a munkát, a közös munkát, hogy a lehető legjobb eredményeket tudjuk elérni a lakosság érdekében. Köszönöm szépen, hogy végighallgatták az összefoglalómat. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen sok információt kaptunk önöktől, és hogy ilyen kiváló csapattal dolgozik, ehhez gratulálok. Ebben a nehéz időszakban nagyon fontos az önök munkája, és a, a mi szakbizottságunk ajtaja mindig nyitva áll önök előtt. Fél tizenegykor folytatjuk a következő témával a munkát. Appreciate it very much. Yes. no, no, no. Vamos a comenzar con el siguiente punto. Bueno, me complace dar la bienvenida. Nézzük a következő pontot. Philip Dusseblasit üdvözlöm, aki az ENSZ eh, képviseletében van itt, az innovatív finanszírozásról beszél és a fejlesztés összefüggéseiről. Az unitájt eh, szervezet eh, Az a malária és a tuberkulózissal kapcsolatos eredményekhez való hozzáférést szeretné minél szélesebb körben biztosítani. Ezeknek a globális kérdéseknek a megtárgyalására hozták létre ezt a fórumot. Az utóbbi hetekben alkalmunk van arra, hogy az ENSZ fontos képviselőinek, Ban ki illetve a közgyűlés elnökének a véleményét is meghallgassuk. Még eh, intenzívebb együttműködésre van szükség az ő véleményük szerint is, hiszen ezek a kérdések eh, szorosan összefüggnek egymással, és csak összességében lehet őket megoldani. A fenntartható fejlődés az egyik legfontosabb cél, aminek ön is nagy úttörője. Minden országnak figyelembe kell venni, hogy a fenntartható fejlődés és a bevándorlás egymással összefüggő kérdések, az emberi jogok, a terrorizmus és a szélsőségesség elleni küzdelem kulcsa a fenntartható fejlődés. Emiatt ambiciózus eh, célkitűzéseket kell kitűzni a 2015 utáni fejlesztési napirendben is megfelelő felügyelet alatt. Ön már eh, beszélt számunkra a szempontjairól, az eh, közös célkitűzésekről és az ENSZ tevékenységéről és céljairól. Most szeretném, hogyha elmondaná a bevezetőjét, és utána vita következik. Köszönöm, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani önöknek ezért a meghívásért. Ez nagy megtiszteltetés. Én is parlamenti képviselő voltam 89 és 93 között, úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm a kollégákat. Ö, nagyon rövid 10 perc, de talán elegendő is. Nagyon gyorsan szeretném felvetni azokat a kérdéseket, amelyek talán a legfontosabb nemzetközi politikai kérdések ma a világon. Lula elnök úr, amikor Brazília elnöke volt, azt mondta, hogy nem Iránban vagy Észak-Kóriában vannak a legnagyobb atomkockázatok, hanem a világ végén, a szélsőséges szegénységben. És hogyha ma körülnézek a földközi tengeren, vagy más tengereken, de főleg ami minket illet a földközi tengeren, alapvetően több ezer olyan embert látunk, akik nem tudnak úszni, és akik megpróbálnak Olaszországba vagy Görögországba életük kockáztatásával eljutni. Sajnálatos módon el kell mondanom azt, hogy sokszor megdöbbent, amikor azt hallom, hogy az európai politikusok, felelős politikusok fel akarják venni a harcot a migrációval szemben, Hát nagyon nehéz ilyeneket mondani, nem tudom, hogy hogy lehetne a több ezer, tízezer embert leállítani ideális időpillanatban. Talán most kellene a világ közjavaiból juttatni nekik, és mik ezek? Hát az ivóvíz, az élelmiszer, nyilvánvalóan a jog az oktatáshoz, az alap vakcinákhoz. Ezekre van szükség a közjavakból, hogy aztán magán gazdasági programokat dolgozhassunk ki, de addig, amíg ez az öt közjó nem áll rendelkezésre, semmit nem tudunk fejleszteni. Tehát ebben a kontextusban látjuk, hogy másfél milliárd ember keres kevesebbet, mint 1,57 század dollár naponta. Nekik nincs joguk ezekhez az alapjogokhoz, és ezek az emberek, akik ehhez az eszközhöz kapcsolódnak, egyáltalán nem is tudják, hogy néhány kilométerrel messzebb milyen gazdagság létezik rendkívül robbanékony talajon járunk a szélsőségek terén is, de azért is, mert nem tudjuk, hogy ezeket a reményt vesztett embereket hogyan lehetne élelmezni. Nos, ami az adakozó országokat illeti, az OCD országaira gondolok itt, azok azok, amelyeket a gazdasági és pénzügyi válság sújtott jelentős mértékben. Csak egy példával élve egyre nehezebb a költségvetést tiszteletbe tartani. A szélsőségek egyre inkább nőnek, nagyon sok ember elégedetlen. És amikor 4-5 ezer kilométernyire tesszük fel a kérdést az embereknek, akkor azt mondják, hogy hát igen, ők is szenvednek. Úgyhogy látjuk, hogy a közadakozás csökken, a fejlesztésre szánt közadakozás csökken. Egyre nagyobb szükségletekkel kell szembenéznünk, hogy felvegyük a harcot a szegénység, az éghajlatváltozással szemben. Ez a két dolog szervesen kapcsolódik egymással, és ugyanakkor egyre kevesebb a pénzügyi alap erre. Erre fel kell lépni valamit, mégpedig innovatív módon kell finanszírozni öt gazdasági tevékenységről kell szólnom, amely a globalizációnak köszönhetően rendkívüli módon megindult. Az egyik a repülőgépes tömeg idegenforgalom, az matematikai algoritmusokkal végzett pénzügyi tranzakciók, több millióra van példa naponta, az internet, elmondanám, hogy a tőzsdén az elmúlt 10-20 évben ezen a téren tapasztalunk tevékenységeket, és hát ugye olyan cégekről beszélünk, akik kevesebb, mint 2% adót fizetnek, és az adóparadicsomokba menekülnek. Aztán a mobiltelefon, a gáz és a ásványok az utolsó. Két példával szeretnék élni. 2006-ban Sirák elnökkel, Lula elnökkel, a Csilei elnökkel, Lagos elnökkel, de Ban Ki-moon úrral is, aki Dél-Korea külügyminisztere volt abban az időben, egy elképzelést indítottunk be. Egy eurót vagy egy dollárt vegyünk repülőjegyenként. De hát mit mondtak erre? A francia parlamentben lefolytattak egy vitát, ahol nagyon sokan magyarázták, hogy Franciaország már nem hisz abban, hogy meg akarja változtatni a világot, és mit akar itt más országokat leckésztetni. 13 ország egyet értett abban, hogy egy dollárt vegyünk repülőjegyenként, ez kötelező szolidaritás lenne. 2 milliárd 600 millió dollárt sikerült 6-7 év alatt így összegyűjteni, és úgy döntöttünk, hogy a hatos millenere is célokért fogjuk a harcot vég, végigvinni, a malária, a TBC és egyéb betegségek elleni harcban, mert sajnos tíz gyerekből nyolc akit kezelnek az AIDS ellen, ennek köszönhetően kapja meg ezt a kezelést. A malária 355 millió betegét sikerült kezelni, ennek köszönhetően 2,5 millió TBC-st. Nem sok ez, de ez a minimális szolidaritási aktus lehetővé tette ezt miért nem ismernek minket? Hát, mert nem vagyunk ott, nincsenek terepjáróink, nincsenek baseball sapkáink, de finanszírozzuk az UNICEF-et és az alapítványokat. A második példa, amit Addis Abebában a közeljövőben hoznak létre, ez a Unit Life. Hat afrikai államfőt győztünk meg arról, hogy tíz centet adjanak egy hordó olajanként, 20 centet egy gram arany árából, és gyakorlatilag ez a dél-déllel szembeni szolidaritás, az alultápláltság elleni harcban, amely 33%-át sújtja a gyermekeknek, ennek súlyos agyi következményei vannak, és ez magyarázza például az afrikai vagy az indiai gyerekek nem megfelelő fejlettségét. Nos, bevezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani, az állam és kormányfők akarata elegendő, akik aztán a parlamenti képviselőket felkérhetik arra, hogy a közvéleményt arra sarkalják, hogy mindenkit erre sarkaljanak. Még egyszer köszönet apropó, hogy meghívtak önökhöz. Vannak még más innovatív finanszírozási elképzeléseink is. Arra a minimális finanszírozásra gondolok, ami a, a származtatott termékek 0,1%-os adózását illeti. Köszönöm szépen, Léa Maria asszonynak adom meg a szót, a vételt, megnyitom. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék örülni annak, hogy Philip Dusz Blazi is itt van, ismerem az elhivatottságát már évek óta, és tudom, hogy ezzel a fellépéssel bebizonyította, hogy amikor megvan az akarat, akkor meg is lehet tenni dolgokat. Azt hiszem, hogy ez a nagy tanulság ebből, és ugye abban a világban, ahol szép szavak hangzanak el, de nem föltétlenül követik ezeket tettek, mégpedig pénzügyi síkon. Úgy gondolom, hogy ma tényleg nagyon szép példáját hallottuk annak, hogy mit kell tenni. Nos, én csak néhány kérdést szeretnék megfogalmazni, hogy beindítsam a vitát. Nyilvánvaló, hogy az AIDS nagyon súlyos probléma Afrikában, és mivel az az UNITED foglalkozik-e más kontinensekkel is, vagy pedig az elképzelés az, hogy maradnak az afrikai kontinensen, vagy van valami nyitás. Ugyanis ami megdöbbent engem, főleg a mai migrációval kapcsolatban, az az, hogy a migráció rendkívüli módon kapcsolódik egy csomó instabilitási helyzet. Ez az emberek az életüket próbálják menteni, amikor eljönnek valahonnan és ön is említette, hogyha az embereknek csak az a lehetősége van, hogy ott helyben halljanak meg, vagy pedig életük kockáztatásával valamilyen más országba próbálnak eljutni, ami biztosabbnak tűnik számukra, és ahol legalább minimál biztonságot éreznek, nyilván továbbra is el fognak vándorolni és látjuk, hogy az egyre nagyobb bizonytalanság, a konfliktusok, a kockázatok miatt Afrikában is, de a közel-keleten is, vagy hogy messzebb tekintsünk ezeken a területeken, az elvándorlás jelensége alapvetővé válik. És óriási költségeket jelent ez az érkezés szempontjából, pedig gyakorta sokkal kevesebb pénzből, vagy diplomáciai síkon, vagy pedig gazdasági téren és szociális téren segítségnyújtás segítségével a helyi lakosságot is lehetne segíteni. Úgyhogy az UNITED gyakorlatilag hogyan illik vele egy olyan terve, amit nyilván szélesebb körre kellene kiterjeszteni, és bele kellene vonni minden érintett országot. Ez azt jelenti, hogy Európát, de nem csak és kizárólag Európát, mert minden ország, ami gazdagabbnak, biztosabbnak tűnik, mint a szomszédja, nyilván vonza a bevándorlókat, és hát el kell ismernünk, ez még ezt az országot is bizonytalanná teheti. Köszönöm. Plenkovic. Köszönöm szépen, Plenkovics úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, utalni szeretnék arra az időszakra, amikor ön ö, miniszterként tevékenykedett, én meg Franciaországban voltam, és Sirák elnök úr ö, tényleg ö, kidolgozta ezt a szolidaritást ö, a legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek segítésére. Úgyhogy nagyon örülök, hogy hallottam önt, és hogy mennyi pénzt sikerült az 1 euró, 1 dollár összegyűjtésével felhasználni az elmúlt 6-7 év alatt. Nos, a, engedje meg, hogy a partnerségre kérdezzek rá a nagy pénzintézetekkel. Az Európai Bankra utalok itt például. Az Európai Uniónak esetleg hol lehetne láthatóbb, konkrétabb, foghatóbb a hozzájárulása? Köszönöm. Pejon. Nem szépen, Pejon úr. Oui, monsieur le secrétaire. Köszönöm szépen, főtitkár helyettes úr. Először is el szeretném mondani, hogy mindenki látta, hogy az önök dokumentuma rendkívül erőteljes, bár ami az elkötelezettséget illeti, talán egy kicsit hi- hiányát szenvedem ennek, ami a pénzügyi tranzakciók adóját illeti, hát 20 évvel ezelőtt nagyon sokat vicceltek ezzel, és aztán a legutóbbi mandátum során született itt egy dokumentum, és nagyon nehezen sikerült elfogadtatni. És mindig az a benyomásunk, hogy még mindig le vagyunk maradva 20 évvel, és amikor például a az éghajlat tárgyalásokat követjük, akkor az egyik nagy nehézség, hogy nagyon nehezen, lassan történik mindennek a végrehajtása. Vagy egyszerűen ilyen politikai szűklátóságról van szó, ami azért nagyon sokba kerül nekünk, családainknak és hazáinknak. Két kérdésem lenne azok alapján, amit hallottam öntől, és tényleg üdvözlöm mindezt, ugyanis olyan lehetőség ez, ahol összefoghatnánk. Az egyik az, hogy hol a helye, és én is nagyon jól tudom, hogy ön, mint orvos, jelentős eredményeket ért el az AIDS és a malária terén is, Nyilván jelentős viták folynak Franciaországban arról, hogy az oktatás egészségügyhöz hogyan lehetne hozzájárulni, és hozzám is fordultak ezzel. Ön szerint hogyan lehetne ezt megoldani? Hát nagyon sok afrikai országot lehetne összefogni. A második dolog, azon vita kapcsán, ami európai szinten folyik, az adógyűjtésre vonatkozik. Hogyan tudnánk önnek segíteni? Hát értjük, hogy mennyire nehéz ez, tudjuk, hogy nem minden ország vesz részt benne, látjuk a versenytorzulási hatásokat is, de ugyanakkor, mint állam és kormányfő és miniszterelnök, ez Spanyolországban, Franciaországban is így van, bizony befolyásolja az adót sokan vannak, akik részt vesznek ebben, és főleg milyen arányokról beszélünk. Mert hogyha csak ilyen marginális jellegű, akkor nem valószínű, hogy sikerül az ön által említett kihívásoknak megfelelni. Nagyon köszönöm az elkötelezettségét. Köszönöm szépen, Takis úr. Εδώ, αγαπητέ κύριε, Köszönöm szépen, és üdvözlöm az ENSZ képviselőjét is. Köszönöm szépen az erőfeszítéseit annak érdekében, hogy szembenézzünk azokkal a problémákkal, amelyekről ön is beszélt. Bizonyos elemek hozzájárulnak ahhoz, hogy meginduljanak ezek a bevándorlási hullámok, a vízhiány, az élelmiszerhiány, a közegészségügy és az oktatás hiányosságai. De van valami, mi hiányzik innen. A háború az egyik legfőbb oka ezeknek a problémáknak. A háborút valaki előidézte. Egy kicsit meglepett, hogy a háború tényezőjét nem említette másodszor. Ön szerint a háborúk kiváltása különösen olyan régiókban, ahonnan indultak ezek a bevándorlási hullámok. Ezen ezzel kapcsolatosan tehetünk-e valamit, vagy semmit nem tehetünk, és meg kell róla feledkeznünk. Az ivóvíz, a biztonság, az egészség, az oktatás valóban nagyon fontos, de elsősorban nem a biztonság a fontos. Lehet, hogy egy szegény régióban élek, de akár boldog is lehetek, hogyha biztonságban tudom magam. Szeretném, ha kitérne erre is, hogy ezt a problémát, a háborúk problémáját miért nem említik gyakrabban. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kétséges, hogy a 21. században, amelyben élünk, vannak olyan helyzetek, amelyek a nyugati civilizációról nem éppen jó képet mutatnak itt látjuk például, hogy milyen nehézségeket jelentenek ezek a hullámok, amik a bevándorlás felül érkeznek. Az emberek boldogtalanok és nehézségeik vannak, és ha azt látják ezek az emberek, hogy a szomszéd ország lényegesen jobb helyzetben van, és úgy döntenek, hogy elmennek ebbe az országba, ez végül is nem tér el más filozófiától, mint a kalózok esetében néhány évszázaddal ezelőtt. Van egy néhány gazdag ország, akiknek van valamiük, és ezeket támadják meg. Szerintem el kell térni ettől a filozófiától, ahogy gyökerénél kell megragadni a problémát, és pénzügyileg kell segíteni ezen embereknek. Demokratikus kormányokat kéne segíteni ezekben az országokban. Lehetővé kellene tenni, hogy ezek az emberek éljenek a lehetőségeikkel az ország gazdasági erőforrásaival. És hogyha küldünk eh, például pénzügyi segítséget, akkor az ne a korrupt kormányokhoz kerüljön, hanem azokhoz, akik ténylegesen rászorulnak ezekben az országokban. El tudnám mondani azt, hogy milyen erőfeszítéseket tesz az EU, hogy az ENSZ-el együttműködjön ilyen értelemben. Köszönöm. Milyen monóra? Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is szeretnék rákerezni a pénzügyi tranzakciók adójára. Az Európai Unió és Spanyolország is kötelezte magát emellett. A nemzetközi közösség mely más országai támogatják ezt a finanszírozási forrást másodszor? ezek az új eh, finanszírozási módszerek, amelyek annyira szükségesek eh, a költségvetési konszolidációhoz, eh, milyen elképzeléseken alapulnak? Ön hogyan értékeli, milyen kilátások vannak a 2015 utáni napirendre a New Yorki őszi csúcs találkozó után derülátó, ahogy valóban sikerül megvalósítani a 2015 utáni napi rendet. Köszönöm, Pánszeri úr. Grazie, grazie di essere qui. E Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tudom, hogy milyen fontos az ön szerepe és tevékenysége, ugyanis ilyen komplex módon fellépni a humanitárius segítség, az együttműködés szerint rendkívül fontos. Azért két kérdést szeretnék föltenni. Azt hiszem, hogy ön kétségtelenül tud arról, hogy azon problémák megoldásával kapcsolatban, amiket említett, ha az okokat nem tudjuk eltüntetni, nem tudunk semmit megoldani. És mindig az az, érdés, az az érzésem, hogy nem tudja a jobb hogy mit csinál a bal. Nagyon fontos tevékenységről van szó a humanitárius tevékenység terén, de aztán van egy hiány politikai síkon. Ez alapvető téma, mert ugye itt arról van szó, hogy beleharap a kígyó a saját farkába. A második dolog az együttműködési politiká. Főleg Afrikában. Ön is nagyon jól tudja, hogy az afrikai terület rendkívül nehéz. Ami Európát illeti, nagyon sok együttműködési lehetőség él, bár Afrikában ez másképp működik, ugye Kínára gondolok elsősorban. Szeretném megkérdezni és megérteni, hogy hogy sikerül önnek ezt elérni. Mert ugye a demokrácia segítése alapvetően fontos. Mit csinálunk? Pénzt küldünk? De ugyanakkor nem föltétlenül a kívánt eredményeket érjük el? Tehát pontosan ezen gondolkodtam, mert ugyanaz az Európai Unió, amely együttműködik azon tevékenysége terén, amit ön említett, főleg Afrikában. Tehát ezt a két dolgot szerettem volna kérdésként megfogalmazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsüfen asszony. Úr. Euh, Köszönöm elnök úr a szót. Főtitkár helyettes úr, engedje meg, hogy én is köszönetet mondjak önnek ezért a beszámolóért, hiszen rámutatott arra, hogy kettős a célunk, először is erkölcsi, nyilvánvalóan, mert elképzelhetetlen, hogy a világ egyre gazdagodjon egyik oldalon, a másik oldalon meg szegényedjen. Ez nagyon fontos politikai cél is, de elsősorban erkölcsi. De ugyanakkor, ami a saját érdekeket illeti, ugye, hogy a migrációról beszámoltak egyesek, nyilván politikai jelleget ad ennek a kérdésnek. Aztán az innovatív finanszírozás egyrészt az erkölcsi célt is elérheti, és az Európai Uniós államok saját céljait is. Egyetlen nagyon egyszerű, talán naív kérdésem lenne. Főtitkár helyettes úr ismeri, hogy milyen területeken tud fellépni az Európai Parlament. És tudja azt is, hogy mi az, amihol nem de az Európai Parlament egyedül nem léphet, hiszen a bizottság és a tagállamok hajtják végre a szakpolitikákat. Tehát az Európai Parlament egyedül nem teheti. Hogyha itt most megfogalmazna egy kívánságot, ami csak és kizárólag az Európai Parlamentre vonatkozik, miben tudnánk segíteni önnek, hogy megkönnyítsük az új finanszírozás kiterjesztését? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdést én szeretném feltenni. Szeretném, hogyha egy példát mondana arra, hogy hol tartunk a fenntarthatósági fejlődési terv végrehajtásában és az ezt finanszírozó források előteremtésében, és milyen aspektusokban kellene lépéseket tennünk, hogy valódi előrelépés történjen, és ennek valódi hatása legyen, tessék. bon, merci. Először is nagyon köszönöm mindannyiuknak a kérdéseket, ugyanis egyetlen egy sem érintett nem lényeges kérdést. Először is. Háromféle globalizációról beszélünk. A gazdaság globalizációjáról ez már régóta beindult, és ma már elérte a csúcsát. A kommunikáció globalizációja, amit aztán az internet teljes mértékben beteljesített, és hiányzik a harmadik globalizáció, a szolidaritás globalizációja. Az első a gazdaság globalizációja az üzletemberek síkján mozgott, hiszen ők globálisak. Egy üzletember nem gondolna arra, hogy csak Spanyolországban vagy Franciaországban értékesítsen valamit, mindenütt az egész világon akarja értékesíteni ezt. Tehát ez az üzletemberek síkján történt. Sajnálatos módon a szolidaritás nem csak az üzletembereken múlik, hanem a politikusokon is de sajnálatos módon a politikák sajn túlságosan helyi jellegűek. Én is úgy érzem. A szakpolitikák csak a két-három-négy év múlva megrendezendő választásokra koncentrálnak. E, így nem lehet ilyen nagy jelentőségű kérdésekről beszélni, mint amelyeket ma délelőtt említettünk. Olyan politikákról van szó, amelyek 15, 20, 30 évre szólnak. Ez a szolidaritás globalizációja. Tehát hogy lehetne a Reuters, az AFP-nek megfelelően bemutatni azt, hogy 16%-kal nőtt a milliómosok száma, hát egyszerűen másképp nem tudunk. Egy nagyon fontos kérdés hangzott el az UNITED munkáját illetően Afrikában. Az UNITED nem csak Afrikában tevékenykedik, hanem minden legszegényebb országban, amelyeket sújt az AIDS, a malária és a TBC. Ami az aids illeti, és az AIDS-es gyermekeket, 98%-uk Afrikában található. 99% a terhes nőknek Afrikában található, akik écesek. A malária 80%-a Afrikában található, tehát gyakorlatilag zömében Afrikában vagyunk, mert az étszel, a maláriával és a TBC-vel foglalkozunk. Nagyon fontos kérdés volt még a háborúk kérdése. Acsigorgyú úr és Mária Mária asszony érintették ezt a területet. Hát azt mondták, hogy ő éjségről, vízről, egészségről, oktatásról beszél, és azt mondja, hogy emiatt mennek el az emberek, de valójában a háborúk miatt mennek el. Én csak egy dolgot szeretnék elmondani önöknek. Az biztos, hogy a szélsőséges szegénység, a mély szegénység mindig is következménye volt valaminek, illetve annak forrása, hogy egyre több háború, erőszak volt. Mert hogyha egy nép nagyon szegény, akkor azonnal konfliktusok alakulnak ki. Tehát van bizony arányos kapcsolat, és nyilvánvaló kapcsolat a mély szegénység, a szélsőséges szegénység és az erőszak között. Gyakorta mondják, hogy, és hát elég bátor emberek, Hogyha meggyógyítjuk az éteseket a maláriában és a TBC-ben szenvedőket, akkor 15 milliárdan leszünk a Földön. De hát amikor egy nő, egy házas pár egy nagyon szegény országban gyermeket nemz, akkor nagyon nagy a gyermekhalandóság. Nyolc gyereket kell szülni ahhoz, hogy négy elérje az öt éves kort. Hogyha majd nő a gazdagság ezekben az országokban, akkor csökkenni fog a gyerekek száma. Ugyanez a helyzet Algériában és az összes többi országban. Hogyha egy országban a gazdasági mutatók nőnek, akkor a rendkívüli szegénység csökken. Különböző okoknál fogva, azon a területen, amelyről Pejó úr is beszélt, ez a helyzet az oktatásban. Ahogy iskolát építünk, ahogy oktatási értékeket közvetítünk a gyermekeknek, Nyilván a kormányzás is megváltozik, hiszen a mások ismerete, a mások tiszteletben tartása is megváltozik. Ez kulturális kérdés, ez nyilván nem homogén jellegű, de abban annak kell lennie, hogy tiszteljük egymást. És nyilván Adam Mario Marinak is, és Adigo úrnak is igaza van abban, hogy ma a háború miatt mennek el az emberek leginkább, de emögött a nagy szegénység van. Venkovics úr, Európai Parlament és Európai Intézmények szerepe, ezt említette. Nos, én úgy gondolom, hogy Európa nagyon sokat tesz. Az Európai Unió rengeteget jelen van a szegény országokban, csak nem tudunk róla, és ez nagy kár. úgy fogalmaznék, hogy az intézmények nem helyezik kellőképpen előtérbe ezeket a szakpolitikákat. Talán azért, mert nincs egy európai választott képviselő, de ezt sajnálatos módnak tartom, mert az Európai Unió az amerikai kontinenssel együtt harcol leginkább a mély szegénység ellen. Ezt sajnos nem látják az emberek, meg egyértelmű a partnerség. Az UNITED, az Unit Life és az európai intézmények között is szeretnék egy ilyen partneri kapcsolatot, mégpedig azért, hogy elmondhassuk azt, hogy tettünk valamit, ami talán az emberiség történetében csak egyszer történt meg. Ma két milliárd ember nem részesül orvosi kezelésben vagy programban, és meghalnak emiatt valahol. Azért, mert ezek a gyógyszerek csak a leggazdagabbak piacain jelennek meg, és csak őket védik 15 és 20 év között. A többiek meghalnak, a két milliárd ember, mert nincs ilyen gyógyszerük. Ami az étszet illeti, egy közösséget hoztunk létre, amely lehetővé teszi a legszegényebbek számára először az emberiség történetében, hogy ugyanolyan gyógyszerekhez jussanak, mint a leggazdagabbak. A Medicine, Medicines Patent Pool-nak hívják ezt, kérem nézzék meg, a weboldalunkon is hozzáférhető, és ez az első alkalom, hogy a legszegényebbek is ugyanolyan gyógyszerekhez juthassanak hozzá, mint a gazdagok. Plenkovics úr ebben a témában úgy gondolom, hogy van mit mondani az Európai Uniónak. Meg tudom venni ezt az öltönyt. Hogyha nem tudom megvenni, akkor egy olcsóbbat veszek. Az nem van nagy gond. De ha egy gyógyszert nem tudok megvenni, annak ellenére, hogy létezik, és én meghalok, feldobom a talpam, szerintem ez az emberiség óriási hibája. És itt kell helyre rakni a dolgokat. A hepatit hepatitis C esetében 80 millió, 80 ezer dollárt kellett elkölteni, és maga a gyógyszer 200 valahány dollárba kerül, hogy meggyógyítsa az embereket. Hát ez a feladat az elkövetkezendő években. Nyilván létezik a tőzsde, pénzügyi érdekek. Mi azonban politikusok felül kell, hogy kerekedjünk mindezeken. Pej úr a pénzügyi tranzakciók adójáról beszélt, és egy másik képviselő is. Hát ez a mi generációnk nagy témája. De nem minden generáció dönthet arról, hogy 0,01 század százalék egy bizonyos összegnek megváltoztathat a világon sok mindent. A származtatott termékekre gondolok az 400 milliárd dollár az egész világon. És végül arra válaszolnék, amit önkérdezett elnök úr, hogy hogy lehet elkerülni ezeket a tragédiákat. Fejon úr, nem az a kérdés, hogy legyen-e ilyen adó. Majd meglátja. Húsz évvel ezelőtt nagyon kevesen akartuk ezt, azt magyarázták el nekünk, hogy ez nem lehetséges, nekem azt mondták, hogy ah, te orvos vagy, te nem értesz a gazdasághoz, a közgazdasághoz. Ma viszont azt mondják nekünk, hogy bizony, lehetséges. A gond az, hogy a nemzeti költségvetések szempontjából elképzelhető, és az lenne jó, hogyha minden pénzügyminiszter úgy gondolná, hogy ez nagyon jó dolog, de megtartják a pénzt. Úgyhogy nagyon, nagyon kemény vita folyik a különböző országokban. Franciaországban például a kormány elfogadta azt, hogy 30%-át ajánlja fel a pénzügyi tranzakciókból befolyó adónak. Ez történelmi jelentőségű, de sajnos a pénzügyminiszter gyakorlatilag csökkentette. De a franciaországi pénzügyi tranzakciók 30%-a végül is a fejlesztésre kerül elköltésre. 11 ország Európában, mint például Spanyolország, Franciaország, Belgium úgy döntött, hogy bevezeti ezt a tranzakciós adót. És ma folyik az együttműködés az országok között. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy a pénzügyminiszterek legalább 30 vagy 50 százalékot adjanak a fejlesztésre, hogy válaszoljak a kérdésére. Ami a politikai szűklátó illeti, hát nem tudom másképp és jobban megfogalmazni mindezt. Aztán melyek a másik országok? Tájföldön például ma nagy vita folyik a pénzügyi tranzakciókról. Aztán Brazíliában ez csak az egészségügyre fordítódna, de Brazíliában. A fejlesztések kapcsolatban még föl kell vetni ezt a kérdést. Milyen monúr? Nyilvánvaló, hogy 2017 különleges év lesz. El kell itt mondanom a parlamentben, hogy 2017 különleges év lesz, mert az eszközgyűlésében a Sustainable Development Goals, a fenntartható fejlesztési célok kerülnek megvitatásra. A milléniumi célkitűzések a fenntartható fejlesztés kezdete volt, és nyilván igaza volt, amikor azt mondta, hogy, hogy ha ezeket a célokat el akarjuk érni, akkor a finanszírozást is biztosítani kell ehhez. Végül pedig az oktatás kérdése. Mi a helye az oktatásnak? Fejön úr tette föl ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma. Miért nehéz innovatív finanszírozást bevezetni az oktatás terén, és miért könnyebb ez az egészségügy terén? Mert ugye az éces gyerekek esetében számokkal tudjuk alátámasztani azt, hogy 10 gyerekből 8 édzes. Az oktatásnál ez nagyon nehéz. Aztán Epitideos úr. A legjobb megoldás, hogy a fejlődő országokban jobb legyen a kormányzás. Persze az oktatás nagyon fontos lenne, képezni kell a gyerekeket, jobb lesz a kormányzás. Panzeri úr, hogy nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal. Na de hát az az ENSZ nem a főtitkár, hanem az összes ország eredménye a világon. És ezt kell elmondanunk minden végrehajtónak, hogy ne csinálják azt a jobb kézzel, amit a ballal se csinálnak. Tökéletesen igaza van, ez nem csak az ENSZ jellemző, az ENSZ csak az eredménye annak, hogy hogyan érnek el eredmények az emberek. Igaza van, a kínaiak bilaterális alapon adnak pénzt, az Európai Unió ezt ma még nem teheti meg. Nekünk többet kellene kommunikálnunk azzal kapcsolatban, hogy a legszegényebb országoknak milyen pénzeket adunk. Végezetül a két utolsó hozzászólás. Elnök úr, mennyi? Ma 140-ről 160 milliárd dollárra nőtt a közoktatásra adott támogatás, de még hiányzik 50 milliárd dollár évente. Ez semmi világszinten, de nekünk minden. Másodszorban, ami az éghajlatváltozást illeti, 100 milliárd évente Kopenhágára. De hát még 10 milliárdot se értünk el, és néhány napra vagyunk csak a Párizsi konferenciától. Most Zsüven úr megjegyzésére reflektálnék, hogy mi lehetne az a kívánság, amit itt megfogalmazhatnék önöknek. Hát az, hogy azok az európai népek, amelyeket önök képviselnek, önök és parlamenti képviselők is, minden világon található Érintetnek, elmondják. Mert ugye kezdődik néhány nap múlva a Párizsi éghajlat konferencia és néhány nap múlva az ENSZ közgyűlése a fenntartható célkitűzéseket megfogalmazza. Mondják el, hogy a, az egyetlen egy megoldás, hogy a háborúkat elkerüljük a 21. században, az az, hogy ilyen mini szolidaritási gazdasági hozzájárulással innovatív finanszírozást biztosítsunk a szegény országoknak a 21. században. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az ENSZ számára nagyon fontos, hogy ezek a kérdések láthatóságot kapjanak tovább lépünk az európai biztonsági stratégia kérdésére, és most Plenkovics kollégámnak adom át az elnökést. Dear colleagues, let us... Kedves kollégák. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát a mai napi rend szerint. Folytatjuk még hozzá a kilencedik napi rendi ponttal. Egy tanulmányt mutatunk be az új európai biztonsági stratégia felé a globális biztonsági környezet változásai okozta hatások értékelése. A címe ennek a tanulmánynak ezt egyébként az albizottság a Biztonsági és Védelmi Albizottsággal együtt szervezzük Kán kollégám képviseli az albizottságot, üdvözlöm a körünkben Jen Antoni urat, aki a Stockholmi Békekutató Intézet eh, megbízott igazgatója, nyilván a mailboxjukban látták, hogy a dokumentumot eh, megkapták, amit az Európai Parlament küldött szét, és eh, megbízásba is ő adta, azt a nagy Chatham House Londonból és a Stratégiai Kutatási Intézet Párizsból vett részt a munkában. Azt hiszem, abszolút jó idézítése van ennek az anyagnak, hiszen a fő képviselőnk Federica Moderini a tanácsnak be fogja mutatni a dokumentumát a globális környezet változásáról az európai stratégián 2003-ban került elfogadásra, aztán 2008-ban átdolgoztuk, és a tanács szintjén vita folyt, hogy hogyan közelítsük az új fenyegetéseket, a globális kontextust, a kihívásokat, amelyek jelentkeznek. Úgy gondolom, ezért ez a dokumentum, amit nagyon alaposan készítettek elő, egy átfogó dokumentum is született belőle, egy sor fontos irodalmat, akadémiai szakembert vizsgáltak a, a stratégiai, a biztonsági stratégia kérdésében, és a módszertant, az időkeretet tekintve is sokan beleszóltak, de a tartalmi részt is tekintve, hogy milyen is legyen az Európai Unió jövőbeli idevágó dokumentuma, mi ezt üdvözölni. 2005-2006 ra visszaemlékezve, amikor a hibrid háborúkat, kibertámadások, a revizionista politika Oroszország részéről a, a szomszédaival szemben, ezek új elemek, ezeket egy-egy átdolgozás során természetesen figyelembe kell venni, egy jövőbeli stratégiára gondolunk. Ami fontos még, hogy figyelembe vette az Európai Parlament, mint egy fontos intézmény szerepét is, mit tudunk mit tenni, beleértve a biztonsági stratégiáról folyó vitát. Az el, nem csak az elmúlt két napban foglalkozunk ezzel persze, de ez az első átfogó vita, alaposabb vita a mai napon, és nyilvánvaló, hogy ehhez többször is hozzá fogunk szólni, még különböző formákban. Azt hiszem, hogy itt egyértelműen bemutattok már, hogy egy átfogó megközelítést szeretnénk alkalmazni, egy újfajta megközelítéssel találkozunk az utóbbi időszakban a stratégiai megközelítésben. Most pedig Kán úrnak adom meg a szót, hogy egy néhány szót szóljon, utána pedig Antonio. Köszönöm szépen, Antonio, üdvözlöm az albizottságunk nevében. Mi vagyunk a felelősség a biztonságért és védelemért egy lehetséges új európai biztonsági stratégián dolgozunk. 2013-ban a tanács megadta a megbízást a főképviselőnek arra, hogy készítsen elő egy jelentést, amit néhány nap múlva fog bemutatni. Akkoriban senki se tudta elképzelni, hogy a világ mennyire változik majd az elkövetkező hónapokban. Most nem akarok kitérni az összes válságra, amelyel itt az EU-ban találkozunk, meg persze az egész világon de érdemes aláhúzni, hogy mi történik, és hogy hogyan reagálunk ezekre az eseményekre, illetve ha nem megfelelően reagálunk, akkor ezzel alázzuk a világrendet. Ezért van szükség arra, hogy reflektáljunk az intézmények nevében is, és természetesen nagy érdeklődéssel várjuk a Mogherini jelentést és milyen hatással lesz ez a nemzetközi környezetre itt be kell látnunk, hogy mennyire fontos a biztonság és védelmi stratégiai biztosítani kell, hogy az EU tagállamok készek szemben menni a fenyegetésekkel, ha azok megjelennek, és egy új koncepcióra van szükség a biztonság területén, vonatkozik az EU-n kívüli és belüli dimenziókra egyaránt. E, e, e, számos vetülete van ennek a témának, és ezért szeretnénk hozzászólni a vitához az új biztonsági stratégia hosszú távú megközelítést kell, hogy alkalmazzon, hogy milyen szerepet akar játszani az EU, és hogyan kívánja biztosítani az EU-n belül és kívül is a biztonságát. És rengeteg eszköz áll az rendelkezésünkre a válságmenedzsment, a fejlesztési segítség, a megállapodások harmadik államokkal, de hogyha ezeket nem illesztjük be egy stratégiai vízióba, akkor nem tudjuk megfelelően ezeket az eszközöket alkalmazni, és nem tudjuk elérni a lehetséges eredményeket. Köszönöm szépen, Antoni úr, hogy eljött közénk a mai napon és kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, Kán úr. Meg is adom a szót rögtön Antoni úrnak, aki Velszi és Stockholmban dolgozik pillanatnyilag, és a három intézmény nevében beszél, akik együttműködésben kidolgozták ezt a dokumentumot. Köszönöm szépen először is a lehetőséget, hogy részt vehetek. A tanulmány mert rendkívül érdekes munka volt, ez természetesen az összes intézmény számára mind a három számára. Annak is örülök, hogy eljöhettem, és bemutathatom a mai napon az eredményeket. Nem akarom összefoglalni a dokumentumot, ez mint egy száz oldal, és biztos nem lehet 15 perc alatt ezt megcsinálni. Egyszerűen egy néhány lényegi elemet szeretnék kiragadni az egészből. Amikor elkezdtük a munkát, és feltették nekünk a kérdést, hogy van e és igazolásra volt szükség, indoklásra volt szükség, hogy mire kell egy ilyen, külföld, egy ilyen stratégia, hogy megnéztük a 2003-as, 2008-as dokumentumokat, ezek nagyon értékes dokumentumok voltak és aztán amikor végig gondoltuk, akkor igenis egyfajta új konszenzusra van szükség arról, hogy az EU megfelelő szerepét a világban biztosítsuk, és egy új biztonsági stratégiában kell ennek megtestesülnie. Természetesen már az előbbiekben elhangzott, hogy változik a globális biztonsági kontextus különböző okoknál fogva 2003 óta, és amit látunk itt a közelünkben, az EU közelében, hogy nagyon komoly változások, törések vannak a biztonsági rendszerben, és nem zárható ki, hogy ilyen lesz, és nem tudjuk pontosan megisolni, hogy mi történni. Tehát az biztos, hogy kihívások, a válságok jellege olyan, hogy ez nem lép túl egy bizonyos kereten, mindig vannak válságok, de azért bizonyos alapvető elvekre szükség van ezek kezelésében az EU részéről. Ez mindenképpen indokolja ezek után, hogy újfajta módon közelítsük meg a kérdést. Az EU önmagában fontos változáson ment át, ezt is tudni kell beleértve a jogi és intézményi változásokat, a bővítés is ide tartozik, új tagok oda vezetnek, vezettek, hogy az EU is nagyban változott, meg hát az a tény, hogy a pénzügyi válság is bekövetkezett időközben, és ezzel megkezdték a vitát arról, hogy gondoljuk végre a szerepünket újra, és hogy milyen ambíciókkal tudunk fellépni a külügyi stratégiákat tekintve, vagy biztonsági stratégiákat tekintve. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen indokolja az új vitát. Most röviden vizsgálnám az egyes pontokat, amiket a második szakaszban vizsgáltunk a fenyegetésekről van szó, szóval ez egy meglehetősen hosszú szakaszt jelent, túlságosan sok részletet kéne elmondani róla, de természetesen különböző jellegű fenyegetések vannak, van nagyon közvetlen fenyegetések, támadások, halálos olyanokról van szó, amelyek életet veszélyeztetnek, vagy tulajdont, vagy ingatlant az Európai Unión belül aztán vannak olyan fenyegetések, amelyek az életünket, az életvételünket fenyegetik, ahol a szociális kohéziót veszélyeztetik, a gazdasági károkról is beszélhetnénk, a gazdasági érdekeink elleni támadás, a szervezet bűnözés aláássa a társadalomkat, tehát van egy ilyen jellegű fenyegetés típus is van, aztán van egy harmadik csoportja, az európai érdekek veszélyeztetéséről van máshol, európai polgárok rablása a sérülékeny vidékeken, konfliktusos vidékeken, aztán az EU magánszektorának külföldi beruházásairól is beszélhetnünk de aztán vannak egyéb lehetőségek is, eh, ahol konfliktusok keletkezhetnek, amelyek eh, infrastruktúrát tesznek tönkre, vagy adott területeken a haladás, mint a jogállamiság, vagy a kormányzás, de még egyéb tényezők is elképzelhetők. Egy nem régiben született példa volt az ebola járvány Afrikában. Nagyon rövid idő alatt egy, eh, egy sor a gazdasági fejlődés mint egy utolsó évtizedét megszüntette egy néhány országban. Végül pedig vannak fenyegetések az európai célok tekintetében, és az Európai Unió mindig is a szabályok szerinti játékhíve volt, a multilaterális megközelítés híve, hogy, és hogyha a szabályokat nem akarják betartani, a multilateralizmus szabályaitól eltérnek, ez is egyfajta fenyegetést jelent az EU elveire nézve, és hogyha e szabályokat alkalmazzuk, az az EU-nak, és globális tekintve mindenkinek jó, ilyen vannak fenyegetések, amelyek mindig fennállnak, de időközben látni kell, hogy egyfajta mérleg, egyfajta egyensúly változik ezen a területen. Hogyha megnézzük a legutóbbi fejleményeket, az első csoportról beszéltem, ez a közvetlen fenyegetést jelenti, amivel szembesül az EU. Itt most több van ebből, mint az elmúlt évtizedben, de ez abból indul ki, hogy vannak konfliktusok, miután egy évtizeden keresztül pozitív fejlődésről beszélhetünk, a konfliktusok száma csökkent, az intenzitások is csökkent, aztán időközben az elmúlt három évben itt a, az intézetünk azt látja, hogy egy negatívabb tendencia figyelhető meg az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy a konfliktusok száma növekszik, de ezek mélysége is növekedett több halálos áldozattal. Most nem kell feltétlenül trendről beszélni, de három éves adatok azt jelentik, hogy nem jó irányba haladunk. A második az az, hogy az EU tagállamok és partnerek elvárják, hogy eh, én megrendezzük a helyzetet, egy biztonsági rendet igyekezzünk fenntartani. Itt azt jelenti, hogy a békefenntartó fellépések száma is növekszik az Európai Unión kívül, mindenek előtt Afrikáról beszélünk, itt megint csak vannak adataink, ezeket közé is tettük. Három évig egymás után most azt láttuk, hogy az ilyen számú műveletek az ilyen jellegű művetek száma növekedett, tehát egyre nagyobb az igény erre, erre megfelelő forrásokat kell felhasználni az EU-n belül és azon kívül is. Tehát ha megnézzük a különböző típusú fenyegetéseket, akkor azt látjuk, hogy jobban kell figyelnünk arra, ami most a központi biztonsági területen történik, történik ahogy én ezt nevezni szoktam. Aztán vannak egyéb fenyegetések, ez nem, meglepe, nem meglepő, vannak szisztematikus fenyegetések, ezek nem maradnak meg az államhatárokon belül, de aztán a PPP-t is meg kell emlékez, említeni, hogy a köz- és magátféle együttműködésre van szükség, hogy ezekkel foglalkozzunk. Itt vannak szisztematikus fenyegetések, amelyek túlmennek egy-egy állam lehetőségein, akár nagy állam lehetőségein is, hogyha kezelni akarjuk őket. És Éppen ezért az európai szinten kezd kell kezelni ezt a témát, ez abszolút indokolt, és sőt szükséges is, hogy európai szinten közelítsünk. Hogyha most visszatérünk a harmadik szakaszra itt a jelentésben, ez meglehetősen hosszú, megint csak egy dolgot kell kiragadni szerintem, ami arról van szó, hogy az alacsonyan csüngő gyümölcsök lezedése. És eh, de hogy gyors eredményeket hogyan tudunk elérni, viszonylag alacsony költségeken, miközben nem kell nagy jogi változásokat, struktúrális változásokat végrehajtani egy adott környezetben. És ez igen, az EU fellépések koherenciáját kell erősíteni, például össze kell vonni a a forrásokat, amivel az EU rendelkezik konfliktusos területeken közös tervezést lehet, közös végrehajtást lehet elősegíteni a kezdeményezések esetén, és biztonsági és konfliktus elemzést is megfelelő szinten kell elvégezni általában, nem csak a sérülékeny területekről beszélek. Vegyük például Ukrajnát, ahol világosan láttuk, hogy a konfliktus ellenzésre szükség van, ott is, ahol éppen nincs háború, mint 2011-2012-ben Ukrajnában, ahol éppen akkor nem volt még háború. Most pedig visszatérnék az utolsó szakaszra, amikor arról beszélünk, mit lehet tenni, ha már ambiciózusabbak akarunk lenni úgy véljük, hogy uh, a folyamatot kell jobban megnézni, hogy egy, hogyan lehet kialakítani egy biztonsági stratégiát, és milyen célokat akarok elérni ezzel a kulcsfontosságú uh, célok uh, és a munkamódszerek szerepelnek az utolsó szakaszban. Itt az Európai Unió jelenlegi szerepét el kell mondani a közvéleménynek, tehát az úgynevezett public diplomacy mint fontos lépés, aztán megfelelő végrehajtásról is beszélnünk kell, hogyha különböző intézményben dolgozó emberek meg kell, hogy értsék, hogy hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy egy nagyobb eredményt, jobb eredményt lehessen elérni. Aztán fontos, hogy a világon globális partnereik legyünk, és ők is értsék meg, hogy hogy lehet a kölcsönös előnyök érdekében az EU-val együttműködni, és hogy egy széles és nyitott folyamatra van szükség a tagállamok részéről, a parlamentek részéről, az EU intézmények részéről és a közvélemény részéről is. Így lehet ugyanis konszenzust a legjobban kialakítani, ha mindenkit bevonunk. Ez természetesen ellentétes azzal, ahogy a 2003-ban a dokumentumot előkészítették, és ha a legjobb eredményt akarjuk elérni, akkor lépésekre van szükség. Nem szabad túl szűk időt hagyni erre. Ez egy olyan tevékenység, amely ciklusokban működik, és akár évtizedes erőfeszítést igényel. Hogyha tartós dokumentumot akarunk, és akár tíz évre is kiterjed egy dokumentum, akkor némi időt arra is szánni kell, hogy előkészítsük, és ne mesterséges hat vagy nyolc hónapos időszakokat és határidőket tűzzünk ki. Hogyha tíz évre csinálunk valamit, azt azért elő kell készíteni tisztességesen. Ami a fő megközelítést illeti, mint már elmondtam, meglehetősen széles spektrumon mozognak a fenyegetések, amelyekkel szembesül az EU, és számolni kell egy hosszú távú perspektívával is mint például arra, hogy, meg arra is, hogy a konkrét napi fenyegetésekkel szembesülünk, biztos lesznek sokkok az EU-ban, egy olyan világban, ahol nagyon gyorsak a változások, és nagyon nehéz megjósolni, hogy mi is történik majd. Éppen ezért, mivel tudjuk, hogy lesznek sokkok, és nem tudjuk pontosan elmondani, hogy hol lesznek ezek a sokkok, a fontos elemet jelent ebben a stratégiában, hogy ellenálló képességet alakítsuk ki eh, a stratégiában, hogyan tudunk reagálni a nem várt eseményekre, hogyan tudjuk adott esetben megjósolni, hogy mi történhet az Európai Unión belül. A harmadik elem szerintem, ami még fontos, a fő megközelítésben hangsúlyozni kell, hogy az EU nem vonul ki a globális eseményekből, de reálisan kell megítélni, hogy hol tud legjobb, legkonstruktívabb módon fellépni az EU és hatást elérni, és hogyan tudjuk a maximális eredményt elérni. Az EU globális ügyekben kulcsfontosságú szereplő, de nem várható el, hogy mindenhol mindig megoldja a problémákat. Végül pedig egy további elem, ami a fő megközelítést illeti, izolálni kell azokat a területeket, ahol az EU egyedülálló módon tud segíteni, hozzájárulni a dologhoz, amit más nem tud rajta kívül megtenni, és az egyik ilyen terület lenne véleményünk szerint, és tényleg fontos, hogy erre fókuszáljanak, a, a megértetni a kapcsolatot a fejlődés és a biztonság között. Ez egy olyan terület, ahol az EU igenis vezető szerepet játszott, amikor a biztonság és a fejlődés közötti kapcsolatot kell kidomborítani. Itt egy komoly tudásra rendelkező szervezet az EU globális szinten, és hát hozzá tud járulni, hogy hatékonyabban működjön ez a terület. Néhány más fontos dolog, a partnerség értékelése Őszintén szólva, ahol nem értünk egyet egészen, az előkészítő csoportban sem. Nyilvánvaló az EU-nak partnerségeken keresztül kell működnie, de e, világossá kell tenni, hogy mit is értünk stratégiai partner alatt. Vannak olyan esetek, e, Nyilván az Egyesült Államok egy ilyen, ahol annyira szorosan kölcsönös hatásokon működnek a dolgok. Itt nem kérdés, hogy ez egy stratégiai partnersége vagy nem. Aztán vannak más esetek is, ahol azt látják, hogy igenis itt érdemes egy stratégiai partnerséget kialakítani, egy stabil partnerrel, együttműködve, de igazából nem látjuk, hogy mi a lényege ennek a meglévő stratégiai partnerségnek. Itt fókuszálni kell. Például ebbe a kategóriába tartoznak a fontos ázsiai ország, Dél-Korea, Kína, India, ez, hogy milyen értelemben látunk itt stratégiai partnerséget. aztán vannak olyan országok, amelyekkel van stratégiai partnerségünk, és pillanatnyilag azonban nincs például Oroszország. Mit is értünk egy stratégiai partner mellett? és milyen tartalma van egy stratégiai partnerségnek, mit is értünk ezzel. Ez egy fontos dolog, hogy tisztázzuk, mit akarunk ezzel. Aztán a következő pont a regionális biztonsági kihívások. Szerintem a jelentésből kiderül, hogy az EU kötelezett vállal a globális rend fenntartása mellett, de azért komoly kihívások vannak a közvetlen szomszédságunkban, amire oda kell figyelni. Ezt nem lehet elhalasztani, és nem lehet várni vele. Feltétlenül reagálni kell ezekre a kihívásokra. Aztán a transferzális kihívások szükség van arra, amit már elmondtam, az, hogy fenntartsuk az alapvető megközelítést az EU-nél, hogy nyitottak legyünk a globális ügyekben, mert az az érdekünk, de itt létrejönnek bizonyos sérülékenységek is, ahol vannak pozitív tendenciák, emberek, a pénz, a gondolatok, a stratégiai javak áramlása nyilvánvalóan esetenként célülékenységet is okozhat, amit adott esetben a rossz szándékúak ki tudnak használni. Ez fontos, és bonyol, másrészt viszont bonyolult is kezelni, és eh, nem vagyok biztos, eh, hogy ezt, ezt teljesen átlátják a különböző területeken, hogy mi a, leghatak, mi, mi a leghatékonyabb kezelése az ilyen járulékos eh, fenyegetéseknek és itt építeni kell egyrészt a saját biztonságra, de a globális biztonságra is. Csak akkor lehet ezt kezelni. Ezek azok a dolgok, amelyeket az elején első nekifutásra kiragadtam. Hát, mint mondtam, majdnem száz oldalról beszélünk, nehéz összefoglalni minden egyes pontot, belevenni egy ilyen összefoglalóba, de ennyit szerettem volna erről járóban elmondani. Köszönöm szépen Anthony úrnak. 45 percig maradt az összes kolléga számára, akik részt kívánnak venni a vitában. Egyelőre hat kollégáról beszélhetek, akik a listára jelentkeztek, már heten vannak, tehát két, maximum három percet tudnék adni, hogy Anthony úr megfelelően válaszolni tudjon. te asszony, néppárt nevében Sandra. Köszönöm szépen eh, ezt a nagyon átfogó jelentést. Ez a jelentés, eh, ahogy látom, nagyon jó alapja a külügyi szolgálat munkájának és Mogherini asszony munkájának, hogy új biztonsági stratégiát hozzanak létre Európa számára. Több észrevételem volna először is ez a szomszédainkhoz kapcsolódik. Nagyon fontosnak tartom, hogy nem prób- ne próbáljuk elkerülni a legfontosabb kérdést, amire választ kell keresnünk, vagyis, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a szomszédainkkal, és milyennek a kapcsolatnak a jövője. És most lehet nyelvre váltok, mert hogy sokkal könnyebb lesz nekem. A szomszédos országok az Európai Unióval társulási egyezményt írtak alá, ami az EU-val bizonyos minőségű kapcsolatot tételez fel gazdasági területen. Meggyőződésem szerint a szomszédainknak más kilátást is kell nyújtanunk, egy együttműködési lehetőséget, hogy az interoperabilitást javítani tudják az EU és a szomszédos országok között. Ha erre nem állunk készen, akkor ezt világosan ki kell mondani. Most beszélek például a múlt heti Strasburgi szavazásról a Fekete-tengeri biztonságpolitikával kapcsolatosan. Ott a 16. cikkben nem akartuk megemlíteni az együttműködést a NATO országokkal egyrészt, és Grúziával, Moldovával és Ukrajnával részről. Úgy gondolom, hogy a biztonsági együttműködés az EU számára nagyon lényeges. Grúziáról szólva, Grúzia kapott egy ígéretet a lehetséges NATO tagságra vonatkozólag. A bukaresti csúcs találkozón történt ez, és ezt figyelembe kell venni. Továbbá priorizálnunk kell az Európai Uniót illető fenyegetettségeket. Úgy gondolom, hogy ez a priorizálás, nem ez könnyű kérdés, de először is a kiberbiztonságról is beszélnünk kell, és az ilyen fenyegetésekről, aztán az infrastruktúráról, atom energia termelésről, végül pedig a terrorizmusról. De a propagandáról sem szabad megfeledkeznünk, ez is fontos. Hogyan védhetjük meg az európai lakosságot a masszív félretájékoztatási és agymosási kampányoktól. Köszönöm szépen, Sandra. Most uh, is kollégának szeretném megadni a szót a szocialistáktól. Hát, gerbiamas pirmininkaujanti. Noriu padėkoti tikrai už gana Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm szépen ezt a rendkívül érdekes beszámolót. De azért két aspektust fel szeretnék vetni. Először is. Bizonyos belső kihívásokat eh, nem említett itt az EU-n belül. Mindennyian beszélünk a szolidaritásról, ami az egyik alapköve az összes eh, Európai Uniós országnak, de a gyakorlati eseményekből, amikor az egyes jelentésekről szavazunk, egyértelműen kiderül, hogy nincs szolidaritás. Ön nem említette az egyik fő tényezőt, az energiakérdést. Múlt héten Strasbourgban leszavaztuk az Európai Energiabiztonsági Stratégiát, ami szerintem az egyik legfontosabb dokumentum amely segíthetett volna a jövőbeli tevékenységünk kiegyensúlyozásában. Teljesen természetes, hogy a dokumentum több olyan aspektust is tartalmaz, amelyen kapcsolatban egyes országok nem igazán akartak gazdasági érdekeiknél fogva a jelenlegi helyzeten változtatni, ezt most emlékeztetnék az Oroszországgal való kapcsolatra. Ön említette, hogy, hogy az EU nem mindig globális játékos a világszínpadán. Nyilvánvaló, hogy megosztottak vagyunk, és hogyha nem egységesen lépünk fel, akkor gyengébbek lehetünk a világszínpadán. Ön szerint az európai biztonsági stratégiának nem kellene egyértelműen definiálnia és elemeznie ezeket az aspektusokat is? Az utolsó kérdésem a koherens fellépésre vonatkozik. Minden tagállamnál vannak választások. És ahhoz, hogy stratégiai elemeket építsenek be a programba, nem népszerű intézkedéseket kell hoznunk. Persze, figyelembe véve a demokratikus aspektusokat is. De a jövőben még ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy ez akadálya lehet a külső és belső stratégiai felépésünknek. Köszönöm. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Köszönöm szépen. Van Orden úr a következő hozzászóló. Hozzá kell tennem, hogy még nem volt alkalom részletesen elolvasni a dokumentumot, csak belepillantottam. De nyilván a mandátum arról szólt, hogy az EU-nak szerepet szálljon ezeken a területeken. Hiszen szükség van arra, hogy az Európai Unió szerepét megtalálja. Ez előfeltételez közös érdekeket, ami elképzelhető, hogy bizonyos időpillanatunkban létezik is, de valószínűleg nem mindig. De ön nem kérdőjelezi meg ezeket a feltételezéseket. Nem tudom, hogy például a NATO újraélesztését milyen mértékben vizsgálta meg. Ön ugyan megemlíteni a NATO-t, de nem ebben a kontextusban. És nagyon sok fenyegetésre a válasz, amiket ön is felvetett, hogy gyakorlatilag a saját ö, nemzeti kormányokra vonatkozik. De hát mi nyilván szövetségesekkel kell, hogy együtt dolgozzunk, és nyilván határokon átnyúló elemet is figyelembe kell venni. De nagyon sok problémát a saját kormányunknak kell megvizsgálni. Úgyhogy a kérdésem a következő. Milyen hasznos kiegészítő kapcsolatot lehetne az Európai Uniónak szánni. Általában a polgári eszközökre gondolnánk itt az Európai Unió tárházában, említett a fejlesztési támogatást, de megint csak milyen mértékben támogatja ezen EU eszközök felhasználása a megfelelő célokat. Nagyon sok példával élhetnék, de amivel most hirtelen itt gondolok, az, hogy az Európai Uniónak óriási hatása kellene, hogy legyen a palesztin hatóságokra, hogy a közelkeleti béke problémát megoldja. Hiszen végül is mi vagyunk a legnagyobb pénzügyi adakozók a palesztinok számára, és mégsem tűnik úgy, hogy politikai sikon sikerülne ilyen hatással lennünk rájuk, hogy a megoldást megtalálják. Az Európai Uniós politikák milyen szinten tükrözik a nehézségeket. Például a legfrissebbekre utalva a migrációs politika. Egyéb politikák, amelyeket az Európai Unió képvisel, milyen mértékben inkább súlyosbítják a helyzeteket, mint oldják meg őket. Aztán említette, hogy az egyik legfontosabb célkitűzés az, hogy az Európai Unió képét vagy imázsát javítsuk. Én azt gondoltam volna, hogy inkább az, hogy a legfontosabb fenyegetésekre, kihívásokra hogyan reagáljunk hogy az Európai Uniónak hova, kell, hol, hova kellene koncentrálnia hatékonyabban. Aztán szeretném, hogyha elmondaná azt is, hogy azt szeretnénk, hogyha a tagállamok többet költenének a védelemre. Köszönöm. Kedves kollégák, kérem, hogy tartsák be a három percet, hogy mindenki megfelelően kivehesse részét a vitából. Hvala lijepa. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék az előadónak a tanulmányhoz, az Európai Biztonsági Stratégiának feltétlenül szükségre változtatásra. És a kérdés most az, hogy képesek leszünk egy új jó, új jó stratégiát kidolgozni, Először is meg kell határozni az EU és NATO kapcsolatát, milyen szerepet játszik az EU-NATO-n belül, az, milyen kapcsolatokat tudok kialakítani az, az Egyesült Államokkal. gyakran látunk ilyeneket az EU dokumentumokban. Fontos dolog, hogy tisztázzuk, hogy milyen kapcsolatot alakítsunk ki. Gyakran beszélünk az európai pillérről a nato belül, ami valójában nem létezik. Egy pillér van csak, ez Egyesült Államok beli pillér, és emellett vannak kisebb pillérek. Illúzió lenne azt mondani, hogy van egy európai pillér a nato belül. A második probléma az azt a tényt öleli fel, hogy az Európai Uniónak a NATO-hoz képest kiegészítésképpen kell fellépni, amely egy kicsit fura fellépés, hiszen az Európai Uniós országok a NATO tagja is egyben. Tehát önmagukat kell kiegészíteniük, ez abszurd. Ezért felteszem a kérdést, hogy vannak-e lehetőségek arra, hogy az EU kapcsolatait az Egyesült Államokkal új módon fogalmazzuk meg, és az EU helyzetét a nato belül világosabbá tegyük az új stratégián belül. Köszönöm szépen. losing kolléga. Köszönöm szépen. Ön a fenyegetési forgatókönyvek esetében megemlítette a szervezet bűnözést. Szerintem ez egy tipikus belpolitikai aspektus. A bűnözés elleni fellépés egy klasszikus rendészeti feladat. Vagyis egy olyan vonalra kerülnek, hogy egyre inkább, hogy a külső és első, belső biztonságot valahogy összefogják, összekeverik, és a katonai és rendészeti feladatokat összemossák egymással ennek következtében, amit a szolidaritási záradék bizonyos értelmezésével még erősíteni is lehetne. Ezért a kérdésem az, hogy ön is azt látja, hogy fennáll a veszély annak, hogy összemossák a rendészet és katonai feladatokat, és ön ezt mennyire látnak, eh, látja problémásnak ezt a demokrácia aspektusából, hiszen a hatalom megosztása, a világos határok fontosak a demokrácia megőrzése érdekében. És van egy további kérdésem is, ami a szomszédsági térséget illeti. A tanulmányban többször kijelölik, hogy a szomszédságunkra kéne koncentrálnunk az EU részéről. Egyes kollégák már hozzászóltak ehhez ilyen értelemben, mi szerint logikus következményként Oroszország szerepét is megemlítik, amit eléggé egyértelműen mutatnak be, és arról beszélnek, hogy egy militarizálják a szomszédsági térséghez fűződő kapcsolatokat. Ezt ebben elég képlékenyen fogal, fogalmazzák meg ebben a fejezetben. Hogyan látják katonapolitikai szempontból ezt a fajta fellépést? Konkrétan teszem fel a kérdésemet, hogyha a szomszédsági megállapodások keretében az ilyen katonai jellegű hozzászólás nem oka-e inkább, mint sem következménye ezeknek a fenyegetéseknek. Aztán a fegyverkezési kiadásokról is beszélni kell. Zipriel számokból indulok ki a vitáinkban, eszmecseréinkben arról beszélnek, hogy csökken a fegyverkezésre kiadott pénz, és ez egy fenyegetést jelent. Hogyha az IPRI számait jól értelmezem, akkor nem beszélhetünk erőteljes csökkentésről, például. 2000-ben 270 milliárd eurót említhetnénk, 2013-ban 279 milliárd euró van, ez véleményem szerint azért nem jelentős csökkentés a fegyverkezési kiavadásoknál. Önök hogyan értelmezik ezeket a számokat ebben az összefüggésben? Köszönöm szépen. Képviselőasszony Carver úr, parancsoljon. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Számomra mindez az ambiciózusabb biztonságpolitikáról szól, és az Európai Unió hatáskörének bővítéséről. A választások tavaly voltak, azt látjuk, hogy Európa nagyobb hatáskört kap, a tagállamok kisebbet, és hazámban most zajlik a népszavazási kampány, az NSS, az SZDSZ nagyon szigorú biztonsági politikát jelentenek, és ironikus, hogy ez a regionális vagy a globális polit- biztonságpolitikát sértheti ez az erőfeszítés. Hallottunk a NATO különböző pilléreiről, az amerikai-európai pilléről. Az én szempontomból a NATO-nak nem pillérei vannak, hanem szuverén államokból áll. Az ötödik cikk a NATO alapítókiratában megadja lehetőséget a tagoknak, hogy döntsenek, hogy milyen konfliktusokban akarnak részt venni, és melyekben nem. Most már nem is tudom, hogy azt mondja, hogy mi, vagy önök. Minden esetre azt látom, hogy Európa stratégiai európai politikát akar kidolgozni, és én úgy gondolom, hogy ez sérti az európai tagállamok szuverenitását. Köszönöm. Lord to Kellem, please. Tone Kellem következik. Következ... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom ezt a kutatást, különösen az legutóbbi biztonsági stratégia óta történtek fényében. Ahogyan ön is említette, Európa soha nem volt még annyira gazdag, biztonságos és szabad, mint 12 évvel ezelőtt. És most a nemzetközi rend és biztonsági rendszer megtört, részenként egészen felaprózódott, és világos stratégiai lát, jövőképre van szükségünk. Még mindig nagyon lassan reagálunk erre az új helyzetre, és az egység is hiányzik. Egy kicsit aggaszt egy pár felvetés, amit a 44. oldalon közöl hogy az új Oroszország jelentettek évesen hogyan reagálhatunk, hogy Oroszország egyre határozottabb külpolitikát folytat, és ez problémát jelent, és ez veszélyt is jelentett Európa számára. Az a következtetés, hogy az új biztonsági stratégiában fel kell mérni a stratégiai képet, amit Oroszország jelent, és ez ellen, ezzel szemben egy alternatív stratégiai jövőképet kell felmutatni. Ez egy nagyon elméleti felvetés. Nem tudom, hogy van-e gyakorlati értéke is. Megpróbálunk tehát reagálni erre, például egy állásfoglalással múlt héten az Oroszországgal fenntartott eh, kapcsolatokat illetően. Nagyra értékeljük a partneri kapcsolatokat, de még pontosabb definícióra van szükség, hogy mit értünk a partnerség alatt. Különösen a kibertechnológiával kapcsolatos rész, eh, a kritikus infrastruktúra fenyegetettsége és hasonló kérdések. Ez nagyon meggyőző, nagyon alapos eh, munkát akar, és azt is említik, hogy a NATO-val való együttműködést kellene tovább hangsúlyozni. Van eh, valami, ami talán még kérdéses, az irára vonatkozó rész. Nem tudok egyetérteni azzal a következtetéssel, hogy kizárólag tárgyalásokkal sikerült eh, változtatni a helyzeten, és eh, a nukleáris kutatási programokat leállították, semmi nem jelzi azt, hogy ez valóban megtörtént volna. Továbbra is intenzív kutató munka zajlik, és semmiféle ellenőrzésünk nincsen a fölött, amilyen munkát ott végeznek. Köszönöm szépen. A következő felszólalnak adom meg a szót. Két eh, észrevételem van a stratégiai partnerséggel kapcsolatosan egyrészt, Üdvözlöm, hogy Antoni úr megemlítette a stratégiai partnerség nehézségeit. Úgy gondolom, hogy a nem túl pozitív tapasztalat nyomán, Putyin expanzionista politikája nyomán újra kell értékelnünk ezt az egész kérdéskört. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos probléma, mert a stratégiai partnerség fogalmába bele kell építenünk elképzeléseinket, értékeinket és céljainkat is. Nem egy elméleti kategóriáról van szó, hanem olyas valamiről, ami mellé valós eszközöket kell állítanunk, és a célokat megfogalmazni. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak a stratégiai partnerségben nem csak arra kell összpontosítania, hogy ugyanazok az értékek érvényesüljenek, hanem hogy ezek az elképzelések az Európai Unió geopolitikai érdekeit szolgálják. Például amikor Dél-Afrikát említem, vagy a Fekete-Afrikai régiót, akkor ezt azért teszem, mert nagyon fontos az a képesség, hogy a többi országot e, dél-afrikai térségben integrálni tudjuk. Beszélhetnék Észak-Afrika országairól, Közép-Amerikáról, Dél-Amerikáról is, vagyis hogy a stratégiai partnerség fogalmát meg kell újítani. Aztán az Egyesült Államokkal való együttműködés kérdése. Gyakran ezt készpénznek vesszük, pedig erről szó sincs. Európai stratégiára van szükség az Egyesült Államokkal való együttműködésre nézve, hiszen az Egyesült Államok nagyon fontos szereplő a globális szintéren azokkal értek egyet, akik úgy érveltek, hogy a NATO-nak csak egyetlen pillére van. Például az szomszédos országok, Oroszország, Románia, vagy más keleti országok segítséget kérnek katonai segítséget az USA-tól, akkor nem az Egyesült Királysághoz, Franciaországhoz, vagy akár az EU-hoz fordulna, És ez stratégiai kihívás számunkra, ezért újra kell gondolnunk ezt az álláspontot, hogy milyen kapcsolatot tudunk fenntartani Oroszországgal. Köszönöm szépen, Zála úr. Jurek kolléga következik. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję za... E, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kiváló munkát, a jó tanulmányt, és számos kérdést vetnek fel. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy felelősség teljesen viselkedjen az Európai Unió a jövőbeli stratégia kérdésében. Ami még fontos, az a szolidaritás azon országokkal szemben, amelyek területi integritását a leginkább fenyegethetnék. Ezért az Európai Uniónak felelősségteljesnek kell lennie ezen országokkal szemben, akik a közvetlen szomszédságunkban helyezkednek el, ahelyett, hogy távol innen katonai vagy paramilitáris akciókat végeznénk, és bizonyítanánk, hogy globálisan jelen vagyunk, és jó hírünket keltsük. Arra kéne koncentrálni, ami valóban a mi feladatunk. Ukrajnában minden hónapban, amikor folytatódik a háború, nagyobb veszélybe kerül a biztonságunk, és a feszültség növekszik, és minél inkább ezt látjuk, annál biztosabb, az is, hogy sajnos az erőszak a külpolitika eszközévé válik a 21. században megint egyszer. Vagyis egyértelművé kell tennünk azt, hogy a nemzetközi jogra, jogrendre leselkedő veszély melyik a legnagyobb, hogyha azt látjuk, hogy Oroszország egy NATO taggal szemben kíván fellépni, akkor reagálnunk kell, és ekkor felvetődik a kérdés. Háború, tehát vagy háború, vagy pedig végül is a biztonságunk alapját a NATO-t tesszük tönkre. Számos konfliktusról van szó, területi, vallásos, kulturális konfliktusok is felmerülnek, de az összes ilyen konfliktus esetében ott vannak a kormányok is, akik a cselekvők, akik destabilizálják a világot. Ezt folyamatosan szem előtt kell tartanunk. Még egy dolog, amit nem szabadna elfelejtenünk, ha a jövőbe tekintünk és meglát, megállapítjuk, hogy eszkalálódik a helyzet Ukrajnában, akkor alaposan végig gondolt választ kell tudni adni hogyan tudjuk az ottani regionális stabilitást és a békét helyreállítani. Ugyanis a mi külpolitikánkat ezen lehet lemérni, hogy mennyibe vagyunk képesek arra, hogy ilyen eseményekre reagáljunk. Ismétlem tehát, a legjobb válasz részünkről az lenne, hogyha Grúzia felé nyitnánk, és a balti államok védekező képességét erősítenénk. Ami pedig a nato illeti a végén, a NATO egy olyan szervezet, amelynek a legjobb, legtöbb tagállamunk is tagja, vagyis az első legfontosabb pillér a NATO. Itt koncentrálnunk kell még a legfontosabb kihívásokra, En la pregunta que se hacía en esta reunión es si ha fracasado la estrategia europea de seguridad de su revisión. Az európai biztonság eh, politika a 2008-as változatban kudarcot vallott, eh, Európa földjén is eh, háború zajlik. Hogyha Koszovóról beszélünk, a NATO bővítése egy újabb nem is hideg, hanem forró háborúhoz vezetett. Nagyon aggasztónak tartom, amit az Egyesült Államok bejelentett, azt a lehetőséget, hogy 1200 katonát küldene a balti térségbe, Romániába, Lengyelországba. Ráadásul Oroszország azt reagálta, hogy akkor majd Kaliningrádba összpontosít csapatokat. Ez veszélybe sodorja minden erőfeszítésünket, hogy békével vegyük magunkat körbe. Sokat beszélünk a propagandáról, persze ez mindkét oldalon érvényesül, mi is propagandát folytatunk, mások is, ez nem probléma. A CNN tevékenysége egy hírt három millióan látnak, egy orosz hír, ügynökség hírét is 300 millióan olvassák azonnal. Mindannyian tudjuk, hogy a negyedik generációs háborúk milyen veszélyeket rejtegetnek, ez is amerikai találmány. Szeretnék egy olyan Európai Uniót, amely eh, nem, eh, ami több Európa és kevesebb Amerika. Köszönöm. Thank you very much. Now still at... Köszönöm szépen. Parancsoljon Kán úr, még mindig itt van a pódiumon. Köszönöm. Azt hiszem két kérdést szeretnék feltenni. Köszönöm szépen a kiváló beszámolót. Az első kérdés a terrorizmusról beszél, mint fenyegetésként, aztán a terrorizmus elleni fellépésről is szó beszél, mint rendkívül fontos lépésről, amit ön mond, hogy csökkenés van a merényletekben, és minek köszönhető ez, és mit tudunk még tenni annak érdekében, hogy csökkentsük ezt a fenyegetést. A második kérdés a drónokra vonatkozik. Azt tudjuk, hogy eh, van egy katonai és civil használata is egyben, és eh, ez eh, azt jelenti, hogy itt a magánszférát is általában a biztonságot érinti ez, és a repülés biztonságot is befolyásolja a, a, a hogyha a katonai a katonai drónokra is rákérdezünk, milyen, hogyan viszonyulnak ezek a nemzetközi joghoz. A második pont pedig ennek a technológiának van egy fenyegetése, hogyha az nem állami szereplők kezébe kerülne ez a technika. Mit tudunk tenni velük szemben, hogyha nem megfelelő módon használják? Köszönöm szépen Kán úrnak egy utolsó kérdés részemről. Igyekeztem gyorsan átolvasni, mint a többiek is. Tehát itt a költségvetés is szóba kerül, tehát a biztonságvédelmi politika finanszírozása is szóba kerül. Tudjuk, hogy általában 2016, mit tervez az EU, itt azért jelentős növekedést látunk. A 2016-os javaslatban ön hogy látja ezt az elemet? Mert ez végül is a hitelességet valahol alá tudja húzni, hogyha egy ilyen politikáról beszélünk, 10-12 perce van nagyjából az összefoglalásra. Köszönöm szépen, megpróbálok külön válaszolni a kérdésekre, vagy legalábbis a kérdések legfontosabb tartalmára, amennyire tudok. Hogy kezdjem azzal a kérdéssel, hogy a több Európát vagy a kevesebb Európát kéri, követeli ez a jelentés. A jelentés azt mondja ki, hogy a hatékonyságot növelni kell, maximalizálni azoknak a fellépéseknek, amelyek már most is történnek. Tehát itt nem bővülésről van szó. Meghatározom azokat a területeket, ahol az Európai Unió hiteles hozzáadott értékkel élhet. Ennyit mond ki a jelentés, semmi többet. If we turn to the issue of the uh, relationship with NATO and the... Ami a NATO-val fenntartott kapcsolatot illeti, az, hogy az elmúlt évben, két évben mi történt, és látjuk a szemünk előtt, hogy az együttműködésre alapuló biztonsági rend kezd hullani. Egyezmények, intézmények, eljárások segítségével négy hónapba telt, mire egy fontos európai országot érintő konfliktusban lépni tudtunk. Amit eh, sikerként mutatott be ez az együttműködésen alapuló biztonsági rend, eh, a demilitarizáció, olyas valami, ami most már hibának tűnik fel, és gyengeségnek. A kulcskérdés, hogy hogyan tudunk visszatérni az együttműködésen alapuló védelmi rendszer kiépítésére, ez hosszú távú cél, sem 12, sem 24 hónap alatt nem fogjuk tudni végrehajtani. De Oroszországgal szemben fellépésre van szükség, szerepvállalásra, de Oroszországot is be kell vonni egy ilyen megállapodás végrehajtásába. Időközben, mint mondtam, a biztonságon alapuló védelmi rendszer már nem mutat fel eredményeket, mit tehetünk? A NATO az európai biztonsági rendszernek nagyon fontos szereplője, nyilvánvaló. Ez az a keret, amelyen belül összehangoljuk transatlanti alapon katonai erőfeszítéseinket, ezt folyamatosan tenni kell, és ez nem zárja ki azt, hogy a NATO hatásos lehet az Európai Unióban is, de az Európai Unió attól még bővítheti saját kapacitásait a beruházási kötelezettségvállalásainkat be is kell tartani. Ezt döntötték el az állam és kormányfők, és ezt az ígéretet teljesíteni is kell, de ez még önmagában nem elég. Alapvető átértékelésre van szükség a transatlanti kapcsolatokban, különösen ezen ellennarratíva fényében. Az együttműködésen alapuló védelmi rendszer visszavonulóban van a transatlanti közösségben, a tagállamok, a NATO szövetségesek és más partnerek tovább lépnek, és itt haladás történik. Megpróbálunk egy szorosabb biztonsági együttműködést kialakítani és bizonyos pontig orosz kollégáink is csatlakoztak ehhez, ami a szomszédsági politika kérdéséhez vezet el. Nagyon fontos a jelenlegi körülmények között a szomszédsági politikát értékelni, ezt már elmondtuk, de ezt nem lehet külön választani az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok megfontolásától, vagy hatásaitól, és annak megfontolásától, hogy e- Oroszország mit tehet annak érdekében, hogy ellennarratívát építsen, különböző komplikációkat okozzon. Ezért a szomszédsági politika fejlesztése szorosan kapcsolódik az Oroszországgal fenntartott kapcsolat kérdéséhez. Ez nem két külön tevékenység, hanem szorosan kapcsolódnak egymáshoz és hogy most áttérjek eh, arra a kérdésre, hogy mi lehet eh, biztonsági probléma és, mi, és rendészeti probléma, illetve politikai, katonai probléma, ami már az úgynevezett kemény biztonsági kérdések körébe tartozik. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy eh, sok példát lehetne felsorolni, és ezzel illusztrálni, hogy az az elgondolás, hogy a rendészeti problémákat kifejezetten rendőrségi eszközökkel lehet megoldani. Ez már nem tartható ez az elgondolás. Talán a, a kiberbiztonság erre a legjobb példa. Well, know what the origin of a cyber, cyber attack is. Nem mindig tudjuk, hogy mi lehet a kibertámadások forrása, ezért a hatékony reagálás sokkal nehezebb. Hogyha megvizsgáljuk eh, azt a szerencsétlen eh, trendet, ami kibontakozik több eh, EU tagállamban, vagyis hogy gang-related crimes where individuals have a genggel kapcsolatos bűncselekmények, különböző bandák cselekményei egyre inkább terjedőben vannak fegyveres elkövetési módokkal is. Ez persze a biztonsági, illetve rendészeti kérdés is lehet a nyugat-balkáni térségben, de lehetnek ott még felhalmozva fegyverkészletek a korábbi katonai konfliktusokból, és vannak úgynevezett konverziós készletek, az interneten meg lehet ezeket változ, meg lehet szerezni, amivel félautomata legális fegyvereket illegális automata fegyverré lehet, gépfegyverré lehet alakítani. Nem akarom nagyon felzaklatni a kedélyeket, de a szomszédos országokban katonai konfliktusok zajlanak, nem lehet azt kizárni, hogy az ukrajnai konfliktusból nem szivárognak át fegyverek akár, vagy a közel-keletről. Nem akarok senkit megrémíteni, de ne legyünk nagyon elbizakodottak sem. Ami a terrorizmus és az antiterrorizmus eh, közötti összefüggéseket illeti. A jelentésben azt próbáljuk elmondani, hogy jelen pillanatban a közvetlen eh, hatás viszonylag eh, alacsony a párizsi-kopenhágai tragikus események e, persze nagyon sajnálatosak, de európai szinten a helyzet még kezelhető. 2001-ben e, az volt a tapasztalat, hogy egy megrázó esemény olyan reakciókhoz vezetett, ami most visszatekintve azt mondhatjuk, hogy nem volt előremutató. Ezt szem előtt kell tartani európai szinten is ne bizakodjunk el, de vissza kell tekintenünk a múltra, és nem szabad, hogy azonnal egy megrázó eseményre úgy reagáljunk, hogy a tovább rontsa a helyzetet. Szerintem ezt nem szabad szem előtt, előtéveszteni. Ami a katonai kiadások kérdését illeti, a NATO védelmi kötelezettségvállalást minden szövetségesnek teljesítenie kell, de hogyha megnézzük az adatokat, amelyeket évente nyilvánosságra hozunk, közvetlen kapcsolat van a kiadások, katonai kiadások és az Oroszországhoz való közelség között. Ez nem csak a NATO szövetségesekre vonatkozik, hanem például Ukrajnát is említhetném, drámaian növelte katonai kiadásait, nyilvánvaló okokból ez az ország, ezért, hogyha összességében megnézzük a bruttó katonai kiadást, ez meglehetősen stabil, szubregionális eltérések persze vannak jelentős mértékűek is, de én ezeket nem általánosítanám. Én személyesen úgy gondolkodom erről, és lehet, hogy ezzel nem értenek velem egyet. Nem az feltétlenül a probléma, hogy mennyit költünk, hanem hogy hogyan. Oroszország katonai kiadásait évről évre növeli. 1999 óta, de lehet, hogy már előtte megkezdődött ez. 15 évnyi évi éves szintű katonai kiadás bővítés tapasztalunk, tehát az első három éven pedig még jelentősebbet a GDP-hez eh, hasonlítva. Ezután eh, Németország és Franciaország katonai kiadásának összességéhez hasonlítható Oroszország ráforítása, nukleáris kapacitásokkal, stratégiai és nem stratégiai ráfordításokkal, tehát összességében nem arról van szó, hogy keveset költünk a védelemre, sokat költünk, de nem mindig eléggé észszerűen. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen Anthony úrnak. Amennyiben további kommentár nincs, akkor egyelőre köszönöm a tanulmány bemutatását. Kérem, továbbítsa a kollégáinak is a hálánkat, a London és a párizsi intézménynél dolgozó kollégáknak. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás a gondolkodásunkhoz. Most pedig a következő hét a fetülésére, amikor Mogherini főképviselő asszony jön el, ő fogja bemutatni az a jelentését, amit az Európai Tanácsnak készít és hát figyelembe veszi az önök megalapításait. Itt látjuk, hogy ha 2003 és 2008 óta ilyen nagy változások vannak, akkor nyilván új irányokra is szükség van. Kevesebb, mint száz oldalban számos hivatkozást, utalást adott, hogy jövőn hozzám kezeljük ezt. Ezzel berekedtem a mai ülést, és a szedének van, szedének van egy délutáni ülése, az Ukrajnával is foglalkoznak, a Minszki egyezmény végrehajtásával, akit ez érdekel, szívesen látjuk. Köszönöm.